Okay, colleagues, can I... Kedves kollégák! Emlékeztetem a kollégákat arra, hogy ahogy szokásos, ezt eh, az ülést is streamingelik a webre, tudjanak erről a kollégák, mindenki hallhat minket. Először a napirend tervezettel kapcsolatban kérdezem, hogy van-e bárkinek megjegyzése, ellenvetése, ha nincs, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. A következő ülés jegyzőkönyvének elfogadása a feladatunk, november 9-10-e ülésről van szó. Van -e ezzel kapcsolatban megjegyzés? Nincs. És akkor rátérünk az első érdemi napirendi pontunkra, a tenger és belvízi közlekedést igénybevevő utasok jogai című témára, amelyet Ayala Sender asszony fog előterjeszteni. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is meg kell köszönöm kedves kollégáim türelmét. Megköszönöm, hogy megvárták, hogy végre megtárgyalhassuk ezt a témát. Előbb sajnos nem kerülhetett sor erre az eszmecserére, illetve köszönettel tartozom a titkárságnak, illetve személy szerint Matthew-nak, de mindenkinek, aki segített az első eszmecsere előkészítésében, első olvasatban tárgyal, tárgyaltuk ezt a kérdést a parlamenti választások előtt. A javaslat akkoriban úgy véltük legalábbis, hogy, meg, hogy meglehetősen ambiciózus volt. Nagyon sokat vitatkoztunk egy meghatározásról, a Viszmajorról és miután a tanács megállapodott, eléggé eltér, elég sok eltérő pont, tehát olyan pont, ahol véleménykülönbözőség volt, megoldódni látszik, de úgy tűnik, hogy megoldódni látszik a dolog. Aztán az Európai Bíróság ítéletet hozott egy ide kapcsolódó kérdésben, utasok jogai, tehát légiutasok jogai témában ítéletet hozott, és ez alapján elmondhatjuk, hogy ismét a parlamentet támogatta az ítélet, tehát a utasok jogait, az utasok védelmét mondta ki gyakorlatilag ez az ítélet, ugye ahogy mi is értelmezzük a dolgokat. próbáljuk ezt a két elemet valahogy bevenni az eszmecserébe. Az egyik tény, amit bele kell venni, az az, hogy ugye első olvasatról van szó, szóval a második dolog pedig az Európai Bíróságnak az említett ítélete. Vannak természetesen olyan területek, ahol, ahol véleménykülönbség van közöttünk és a parlament és a tanács között, ilyen például a hatály kérdése. Mi szeretnénk a lehető legteljesebb mértékben védeni az utolsó utasokat, tehát a tenger és belvízi közlekedést igénybe utasok jogait. A tanácsnak sincs könnyű dolga, hiszen 27 tagállamban eléggé eltérnek a jogszabályok, erre vonatkozó ö, jogszabályok, és eltérő szabályok vonatkoznak, attól függően, hogy mekkora, mekkora a hajó, 12 személyes, vagy 36 személyes. Itt van a két határ. És a 300 tonnánál nagyobb hajók esetében időbeli korlátozásokról beszélhetünk, itt is némi zavarról beszélhetünk, tehát világosá kell tenni a utasok jogait ezen esetben is. Egy, a Viszmajorral kapcsolatban elfogadtuk annak idején egy módosítást, és én, mint előadó vagy jelentéstevő úgy vélem, hogy ez egy túlságosan részletes módosítás, és az ítélet, a bíróság ítéletének fényében ez már nem is igazán idevaló tehát például, hogyha nincs áramszolgáltatás, elektromos áramszolgáltatás, vagy, vagy valamiféle közigazgatási problémáról van szó, büntetésről, elmarasztalásról, vagy technikai típusú problémák esetén ezek voltak a, ezek voltak a módosításban Viszmajor alatt, de szerintem a bírósági ítélet ítéletét ismerem, én ezt most már nem igazán, erre nem igazán van szükség. Azt gondolom, hogy az utasok jogait mi sokkal jobban próbáljuk védeni, mint a tanács. A tanács inkább a kompenzáció, tehát a kártalanítás mellett áll ki, akár tíz eurótól elképzelhető ez, de nagyon sok olyan utas szállító vállalat van, vagy vállalkozás van Európában, amely ezt alkalmazza. Aztán járattörlés, illetve késés esetén természet, javult az ítélet nyomán az utasok helyzete. A tanács bizonyos korlátozásokkal élt a megegyezésében, tehát a jelenlegi álláspont nyomán azt gondolom, hogy elég komplikáltá vált a helyzet. Meglátjuk, hogy ez mennyire segít a tárgyalásokon majd. Aztán azzal is foglalkozni kell, hogy mi a helyzet az óceánjárókkal, vagy nagy tengerjáró hajókkal. Minden a szakbizottságból próbáljuk támogatni az idegenforgalmat, de a tengerjáró vagy óceánjáró hajók esetében azt gondolom, hogy némi rugalmasságra van szükség. Tehát a segély, segítségnyújtást, az előzetes értesítést rugalmasan kell kezelni, de természetesen nem szabad, hogy sérüljenek az utasok jogai. Meg kell valahogy találni annak a módját, hogy a tengerjáró vállalatok, akiket nyilván, akik nyilván az elsőleges érdekes felett, tehát, hogy az ő alternatíváikat is meg kell hallgatni, milyen alternatívákat tudnak adni az utasoknak, gondolván itt azokra is, akik fogyatékkal élő utasok. Ezzel kapcsolatban is örülnék, hogyha kedves kollégáim építő javaslatokkal élnének. Aztán a kiegészítő mechanizmusok esetében, amelyek a konfliktusokat, konfliktusok megoldását segítik, illetve az utasok jog, jogsegélyével kapcsolatban egyébként a parlament munkáját ezzel kapcsolatban mindig elismerően kommentálják a, a tagállamok, tehát hogy ezen a területen nagy előrelépés történt az utasvédelemben. Nem tudom, hogy ezen a területen lehetne közelebb kerülni a tanácsi állásponthoz. Például a kártérítés témájában közelebb lehetne kerülni a tanácsi állásponthoz, aztán a viszmajor definíciójával kapcsolatban hogy milyen feltételek érvényesülnek. Nos, itt is azt gondolom, hogy a parlament számára pozitívak a fejlemények a tanácsban. Ennyit szerettem volna mondani, elnök úr, és nagy figyelemmel hallgatom majd a kollégáimat, Bilbao asszonyt és Vorman Kohl asszonyt, az árnyékjelentéstevőket. Sajnos nem tudtam velük leülni, egyeztetni, de odafigyelek arra, hogy mit mondanak ma. Köszönöm. Thank you. Köszönöm, Inez. Most Watman kolléga kap szót. Dank Watman eh, eh, kólasszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Ayala Sendernek is az elmondottakat. Örülök, hogy újra itt van körünkben, és eh, részt tud venni az ülésen. Ahogy ez már lenni szokott, ismét nagyon alaposan kivesészte a tanácsi állásfoglalást, Ayla Sander asszony, és első olvasatban meglehetősen különbözik a mi értelmezésünk a tanácsi értelmezéstől. Egy dolgot előre szeretnék bocsátani. A tanács több rugalmasságról beszél kis hajók esetében is a kis hajók számára is kivételes rendelkezést szeretne érvénybe léptetni. Az elve egyetértek, mert ezt az elvet próbáltuk a módosító javaslatainkkal is támogatni, mindenhol, ahol lehetséges. A utasok jogait kell figyelembe tartani. De vannak olyan kis hajók, és egy konkrét példát is mondanék, ön is elmondott már egyet, amelyek Kicsik ugyan, például ilyen partizás céljából használt hajók, amelyeket kibérelnek, hogy egy rövid hajó stúrát eh, hajtsanak végre velük. Ezeket biztosan kivételként kell kezelni, mert itt eh, garantálható a szakszerű, szabályszerű működés a módosító javaslatainknak, a parlament módosítójának, tehát arra kell irányulni, hogy lehessenek alternatívák. Például a fogyatékkal élők számára is legyenek alternatívák. Ezt különösen szeretném a jövőben figyelemmel kísérni. A második olvasat során ezekre figyelemmel kívánok lenni, ezekre a kivételekre. A tanács olyan kritériumot fogalmazott meg, a nagy, a hajók mérete alapján, amelyet szerintem még meg kellene vizsgálnunk, mert nem világos a tanácsi magyarázat. A célja ennek a megfogalmazásnak jó, csak mondom, a definíció nem világos eléggé. A második olvasatban tehát erre is oda kell figyelnünk, hogy mit tekintenek nagy hajónak. És a turistahajók, a partihajók, a kis partihajók kategóriájában külön szabályozásra van szükség. Végül pedig egy utolsó megjegyzésem lenne a végrehajtási intézkedésekkel kapcsolatban. Az Európai Bizottság az útszervezőknek, az utazási irodáknak olyan szabályokat írna elő, amelyek más irányelvekben is már szerepelnek, és ezt értem én, csak azt nem értem, amivel ezt a tanács indokolja, sem a tanácstól, sem a bizottságtól nem kaptunk arra való indoklást, hogy ezáltal miért lenne jobb a jogbizonyosság, miben különbözik a mi irányelvünk a többi irányelvtől, illetve miben hasonlít azokhoz. Tehát mind a bizottságtól, mind a tanástól részletesebb magyarázatokat várnék ilyen ügyben. Köszönöm szépen. Alkadráj úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Elnök úr, először is meg szeretném köszönni Ayala Sender asszonynak a magyarázatokat. Nagyon nehéz körülmények között kellett a munkát végezni, ennek ellenére kiváló munkát végzett, és úgy érzem, hogy sikeres lesz a téma lezárása. Nekem néhány általános megjegyzésem lenne, ezek között az első a témánk és a következő napirendi téma kapcsán is igaz az, hogy le kell vonnunk a tanulságot az, a légiutasok jogaival kapcsolatos vitából, ugyanis nagyon sok interpretációs probléma merült föl már akkor is. Nem volt kellő információnk például arról, hogy az ügyfélszolgálatoknak milyen elveken kell alapulnia. Számos definiálatlan dolog került be abba a szövegbe, és ezt most el kéne kerülnünk a vízi és szárazföldi közlekedés kapcsán. A bírósági határozat is egyébként kimondta, hogy a három óránál hosszabb késés az már törlésnek minősül. Például az ilyen döntéseket most példaértékűnek tekinthetjük, és eleve be kéne építeni a szövegbe, hogy milyen esetekben van a utasoknak kártérítési joga. Előfordulhat, hogy ez pénzbeni kártérítést jelent, de az is előfordulhat, hogy másfajta segítségnyújtásra kötelezhető a szállító, hosszabb késések esetén. A következő megjegyzésem a hatályra vonatkozik. Értem én azt, hogy egyes kategóriákban nem lehet az irányelv általános hatáját tartani, például a kis hajók kapcsán, de azért fontos, hogy egységes legyen mégiscsak a hatály, mert ezzel sok vitának kiveszük a tüskéjét. El kéne dönteni időben, hogy mely hajók mely rendelkezések alá tartoznak, nem tudom, hogy például a, a bruttó regisztertonnak megfelelő ö, kritériume arra vonatkozóan, hogy egy hajó nagy vagy egy kicsi, de le kéne már ezt szögezni, hogy milyen alapon tekintünk egy hajót kicsinek vagy nagynak. Utolsó megjegyzésem. Önök itt a szakértők, nem tudom megítélni, de foglalkoztat, hogy európai szinten nem lenne jó egy központi helyet létrehozni, ahol a panaszokat egységesen lehetne benyújtani, és ahol azokat egységesen bírná, bírálnák el. Végül utolsó utáni megjegyzésemként azt szeretném elmondani, hogy a mozgáskorlátozottak tekintetében külön szabályokra lenne szükség, hogy az ő nehezebb közlekedési feltételeiket könnyítsük a rugalmassággal komoly százaléka a lakosságnak szenved mozgáskorlátozottságtól, és ha teljes körű mobilitást akarunk, akkor rájuk is oda kell figyelni. Köszönöm. Mrs. Bilbao, do you want to... Köszönöm szépen, Bilbao asszony, mint árnyékjelentéstevő szeretné hozzászólni? Nem? Szeretném még más hozzászólni? Köszönöm szépen. Éppen most tájékoztattak a tartalomról, elnézést kérek a késősét. Ami az utasok jogait illeti, illetve a kis hajókat, természetesen van egy probléma, amely mindenünk számára ismeretes. De véleményem szerint le kell szögeznünk, hogy az akadály mentesség alapvető szabadság az utasok számára, hogy egyáltalán részt tudjanak venni a személyszállításban. Azt gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, hogyha kis hajók definícióját meghatározzuk, hogyha kivételt képeznek ezek a kis hajók, még az ilyen nagy mértékben hagyunk kivételeket, és akkor ez azt jelenti, hogy csak a nagy sétahajók, olyan nagyon nagy óceánjáróknál lehetne biztosítani ezeket az utas jogokat. Van ugye egy egyezményünk, amely a csökkent mozgásképességű emberek jogait biztosítja, és hát ezt tiszteletben is kell tartanunk. Hogyha a tanács ezt nem akarja, akkor nekünk parlamentként meg kell védenünk ezeknek az embereknek a jogait. Én ezt nem tekintem olyan lazán, hogy egész egyszerűen annyiféle kivételt teremtünk, hogy végső soron az irányelv már csak nagyon kevés területre vonatkozna. Tényleg kérném a kollégákat, és kérem szépen, ez a mi feladatunk, hogy ezeket a jogokat biztosítsuk. Én most valóban az utas jogoknak csak ezen részére koncentrálok, hiszen számomra ez tűnik most központi jelentőségűnek, és itt most konfliktust, konfliktusba keveredünk a tanácssal is, de meg kell vívnünk ezt a harcot, ha nem akarjuk elfogadni, hogy túlságosan korlátozzák itt a mozgásterünket. Emlékszem, hogy még az alapvető vita során is nagyon részletesen eszmét cseréltünk arról, hogy mi lehetséges, mi megcsinálható, megvalósítható, hogyan lehet itt jó megoldást találni, a például a kikötőkkel is, hogyan lehet jó megoldásra törekedni. De nagyon irritálna, hogyha mi közlekedési bizottságként a csökkent mozgásképességek jogait nem akarnák megvédeni, még ha foggal és körömmel kell megvédenünk ezeket a jogokat. Köszönöm szépen, Epik úr! ön az árnyékjelentéstevő, először ők kapják meg a szót, ez a normális sorra. Elnök úr, én szeretnék még néhány dolgot tisztázni. Méghozzá a tartalomra vonatkozóan méghozzá kárpótlásról lenne szó. Hát mit jelent a kárpótlás? Ez nagyon sok mindent jelent, tehát konkrétan miről van itt szó? Arra van szó, hogy egy útnak az árát eh, térítik meg, vagy pedig egy új utazást eh, foglalhat az ember, vagy esetleg alternatív szállást kap az ember. Ha például valahol megérkezik az ember, de nem tudja folytatni az utat, akkor szállodai szállás biztosítanak számára. Tehát ezt valahogy tisztázni kellene a polgároknak, és tudni kell, hogy milyen kárpótlásról van itt szó, mire van joguk. És hát a tanács az szemben is Világosra kell ezt tennünk, nem szabad, hogy ez többértelmű maradjon. Hogyha itt nem tudjuk tisztán és határozottan definiálni, hogy ez alatt mit értünk, akkor csak növeljük a bizonytalanságot az utazók számára. Tehát, például az a tény, hogy egy utat nem tud valaki folytatni, már az önmagában csalódás jelent. De hogy akkor még felmerül a kérdés, hogy mire van jogom, a visszatérések átérítése mit követelhetek én az utazás szervezétől, akkor már nagy bajok lesznek. a másik kérdés az, hogy valóban megkapja az ember azt a visszatérítések kártérítést, amire elvileg jogosultak vagyunk. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a jelentéstevő asszonynak szeretnék köszönetet mondani. Ő valóban a téma kulcsfontosságú pontjaira koncentrált. Azért kértem szót, mert az elmúlt öt év során szakmailag is foglalkoztam ezzel a témával, és azért azt mondanám, hogy a döntőfontosságú kérdésekkel már szereztem némi tapasztalatot. Szeretném hangsúlyozni, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy ne a, a tenger és a belvizelhajózás ne ö, vegyük egy kalap elő itt most az utasok száma alapján, vagy pedig a tonna alapján teszünk különbséget. Van ez a két kritérium, de hát ezen kívül maga a víz, tehát hogy belvízről vagy tengervízről van szó, ez alapján is lehet ö, különbséget tenni, hiszen vannak nagyon kicsi hajók, amelyeket folyamokon használnak, ahol nincs ö, hullámzás, nem mély a víz, nincsenek bizonyos ö, veszélyek, azonban itt is felmerülnek. Gondolok itt most az Osterseldére, vagy a Veszterseldére, mindkét olyan folyam, amely öm, örvényekkel eltel, és ma egy belvízi hajózásban használt hajóval nem lehet ezeken a vizeken hajózni, vagy a 300 tonnánál súlyosabb hajók sem tudnak közlekedni ezeken a folyókon. Tehát azért kérdezem, hogy miért utazszám és tonna alapján teszünk különbséget, miért nem a tengeri, bélvízi hajózás különböztetjük meg, vagy pedig a víz mélysége, vagy pedig a, a folyam szélessége alapján. Ez egy fontos kérdés. És szerencsére a hajózásban az az előny és fene, hogyha késések vannak, akkor ezt a késést be lehet pótolni a légiforgalommal ellentétbe, tehát itt eh, ezen lehet segíteni. A repülők sajnos az időszlottokhoz vannak eh, kötve, de a hajók képesek arra, hogy a késedelmet behozzák a későbbi út során. Egyetértek az előttem szóval nagyon fontos kérdés a visszatérítés vagy a kártérítés kérdése, de talán lazábban is kezeljük ezt a kérdést, hiszen a hajózás területén legtöbbször eh, lehetséges a késedelmet behozni. Foster asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök csak néhány rövid pont. Én is Fandalen eh, úr eh, hozzászólásait tudnám megismételni itt a, a különbséget a tenger és a belvízi közlekedés között. Ez a eh, dosszé tulajdonképpen a légiforgalomból lett átvéve még a megfogalmazások is az néhány évvel ezelőtt itt tükrözik, biztosan egyetért ezzel elnök úr, világosan említésre kerülnek azok a pontok, a, amelyek kivételt képeznek, vagy ahol kártérítés kell fizetni. De ha most megnézzük a tanács javaslatát, álláspontját, akkor azt látjuk, hogy számos tartalom nem elég világos, nagyon homályosak a megfogalmazások. Lehetnek olyan pontok, Például tegyük fel, hogy sztrájkra kerül a terrorista támadásra, vagy további más váratlan események, és ezekre nem, nincs említés ebben a szövegben. Vannak nyilvánvaló dolgok, amiket tudunk, de hát nem szeretnénk olyan helyzetbe kerülni, amikor, amikor az utasok kártérítést szeretnének a késedel miatt, de a szöveg nem fogalmazza meg világosan, hogy mire van mire lehet joguk. Aztán a személyzet száma és fontos lehet. Ugye ez attól függ, hogy milyen hajóról beszélünk. De talán valaki a bizottság részéről segíthetne, mert ö, nem voltam itt az előtöbbi ciklus alatt, de mit jelent ez az, ez az 500 méter a rövid utak számában? Mi, mit jelöl ez az 500 méter? nem tudom, hogy mi a megfelelő méter hossz, ki az, aki ezt az 500 métert meghatározta, és miért? valaki ezt megmérte, és akkor azt mondta, hogy 500 méteres ez az út, és ezért most kivételt képez ez a fajta rövid hajó út. Eltekintve a végső konklúzióm az lenne, hogy a csökkent mozgásképességű utasok kulcsfontosságúak. Nagyon sok utasó azért, aki csökkent mozgásképesség, azért utazik sétahajókon, még csatornákon, vagy más vizeken is, mert ezek nagyon jó karbantartott, nagyon jól akadálymentesített hajók, és ők a szabadságukat, az üdülésüket ezért töltik ilyen sétahajókon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Végül pedig én magam is hozzászólni. Egyet értek a tévével a rugalmasság tekintetében, különösen a sétahajózás ágazatában a jelentéstevő említette azt, hogy esetleg az ágazat, vagy az óceánjáró ágazat részére vannak még javaslatok. Az az igazság, hogy nem nagyon utaznak azok, akiknek csökkent a mozgás képességük ezeken a hajókon, és amit Foster asszony említett, ez az 500 méter most már elég rámutatna a másik folyópartra, és akkor rögtön meg lehet állapítani, hogy mennyire széles a folyó, nem kell átúszni a centiméterrel a hóna alatt senkinek sem, hogy megmérje, hogy valóban 500 méter széles az az adott vízfolyam. De például az én választó körzetemben például a Mercy folyót nem a, használhatják a komp, illetve a kompok kivételt képeznek ezen a folyón. Tehát ennek van célja, az 500 méter nem csak egy ö, ö, random szám, tehát például a Mörzi folyónának fontos szerepe van, tehát fontos, hogy ezt is megvizsgáljuk, de, de világosság kell tennünk, hogy ez az 500 méter miért szerepel a szövegben. A bizottság részéről de a Hunto úr van itt a körünkben, a, öné a szó, ez inkább önt illetik ezek a kérdések, nem annyi a jelentést. Öné a szó. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ismerjük ennek a javaslatnak a hátterét. Ennek a lényegét mondom el csupán, ez az lenne, hogy a utasokat védjük, és ezt bele illeszkedik a 2005-ös stratégiánkba, tehát hogy védjük a, mm, az utasok jogait, a, kapcsolódik ez a busz és távolsági buszas csomaghoz is, ott is az utasok jogait védtük. Most új téma ez a tenger és bevízi közlekedést igénybevevő utasok jogéval foglalkozó dosszié. Nem könnyebb ez, mint az összes többi. Köszönettel tartozom a svéd elnökségnek, hiszen mindent megpróbáltak, vagy megtettek azért, hogy elérjük a politikai megegyezést, ez megtörtént a tanácsban. Tehát politikai egyezmény történt, és ez mindenképpen nagyon nagy lépés, nagyon nagyban előre viszi az ügyet. Köszönettel tartozunk. Az jelentéstevőnek is, aki azt gondolom, hogy sokat tett azért is, hogy az áprilisi plenárison annyi, olyan nagyban támogassa a parlament a bizottság véleményét. Nos, az októberi tanácsi szöveg, vagy álláspont némileg eltér a bizottság eredeti javaslatáról, tartalmazza kivételeket, tartalmazza hajó típusokat, osztályozásokat, tartalmazza a különböző kárpótlási módszereket, különböző küszöböket, mikor milyen kárpótlást kell alkalmazni. Nem tagadjuk, hogy méretbeli eltérés van a két szöveg között, tehát a mi javaslatunk és a tanácsban kialakult szöveg változat között. Reméljük, hogy a parlament és a tanács is meg tud majd egyezni, lehetőleg a 2010-es év során. Úgy véljük, hogy a vélemény különbség a két intézmény között nem sodorja veszélybe ennek a megegyezésnek a lehetőségét. Tehát véleményem szerint normális időben meg lehet egyezni. Nagyon sok releváns kérdés merült, merült fel a mai eszmecsere során. A bizottság megpróbálja úgy, vagy megpróbálta úgy szerkeszteni ezt a szöveget, hogy az illeszkedjen a többi közösségi jogszabályba. A Gondolok például a 93-14-es szövegre, tehát a kettőt megpróbáltuk valahogyan összehangolni. A tanács egyetért velünk abban, hogy le kell vonni a következtetéseket a légiótas jogszabályból, tehát tanulni kell annak a hibáiból, illetve az azzal kapcsolatos vitából. Nyilván az lenne a célunk, hogy világosabban lássuk, hogy a gyakorlatban hogy fog működni majd ez a jogszabály. Még egy dolgot szeretnék mondani, elnök úr. A belvízi közlekedésről, illetve az 500 méteres szabályról. A tanács alakította ki ezt az álláspontot, az 500 méter kompromisszum eredménye mely figyelembe veszi a belvízi utak különböző sajátosságait. A rövidtávú hajózásban természetesen sokkal kisebbek a távolságok, mint a tengeri hajózásnál. Nos, ezt figyelembe véve, ezt a hajózási kategóriát figyelembe véve a rövidtávú belvízi közlekedés figyelembe véve, kötöttük ki ezt az 500 méteres szabályt. Azt hiszem ezzel válaszoltam a kérdésekre. Köszönöm, hogy az elnök Ayala asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak. Nagyon hasznos észrevételeik, megjegyzéseik voltak. Azon kérdésekre szeretnénk a hangsúlyt tenni természetesen, amelyek a polgárok szempontjából is relevánsak. Nyilván ide tartozik a korlátozott mozgás kép, mozgás a korlátozottak helyzete. Megköszönöm, hogy ezt már korábban is mondtam, a bizottság segítségét. Hát én elég optimista vagyok, bár a két álláspont, tehát a tanácsé meg a parlamenté eléggé eltér, vagy a mi álláspontunktól eléggé eltér az, ahogy a tanács gondolkodik, de ez igaz volt a vasúti közlekedési csomagra, vagy a légi közlekedési csomagra is. Úgyhogy remélem, ez nem okoz leküzdhetetlen különbségeket. Kancsán kolléga gondolom majd később beszámol arról, hogy a parlamentben milyen fontosságot élvez a, élveznek az utolsók jogai. Gondolok itt például a buszos és távolsági buszos közlekedésre, ez egy nagyon fontos csomag volt, és ha elérkezik az ideje, akkor, és módosításokat lehet majd benyújtani, akkor gondolom fölmerül majd az is, hogy egyáltalán csomagban szeretnénk-e látni ezt a tengeri és bevízi közlekedési ö, dossziét, de hát nem könnyű a helyzet, az utasok jogaira mindig nagyon oda kell figyelni. Az a következő napokban felveszem majd a kapcsolatot a különböző árnyék jelentéstevőkkel, pontosan azért, hogy a különböző részleteket alaposan meg tudjuk vitatni. Sok kérdésben egyet tudunk érteni a tanácsat, például a rugalmasság kérdésében. Meg kell találni a jó egyensúlyt, a megfelelő egyensúlyt az utasok védelme, illetve a szociális és gazdasági szövet megtartása között, már a tenger és belvízi közlekedésben, de volt erre már példa korábban, és gondolok a Marco Pólóra, tehát az egyensúly kérdéséről, egyensúly megtalálásáról van szó. Megköszönöm még egyszer a kollégáknak az észrevételeket. Az egyik legfőbb célunk egyébként az, hogy a jogbizonytalanságot elkerüljük, erre utalt El úr is, erre is oda kell figyelni. Aztán vannak olyan témákat, amelyeket a tanács egy kicsit nyitva hagyott. Jó lenne, hogyha ezeket tudnánk konkretizálni, és amikor tárgyalásra kerül majd sor a tanácsal, akkor ezekre is oda kéne figyelni. De nem sokára elkövetkezik majd a módosítások határideje, akkor beszélhetünk még erről. Köszönöm. Köszönjük mi is. Rátérünk az autóbusszal végzett személyszállítás témára. Gabriele Albertini a szöveg felelőse, és meg is adom neki a szót. Köszönöm, elnök úr. Kirei proprio da... Onnan kezdeném. Ott kezdeném, ahol a jelászony abba hagyta. Tehát az, hogy csomag megközelítést alkalmazunk-e, Az autóbuszos a negyedik ilyen csomag, ugye először a légi közlekedéssel, a vonatos közlekedéssel foglalkoztunk, aztán tengeri és bevizi hajózás következett, most az autóbusznál tartunk. Nos, ezzel kapcsolatban is elmondhatjuk, hogy a tanács politikai megegyezésre jutott, és nem igazán tudjuk azt elképzelni, hogy december 17-éig sikerül megegyezni. Áprilisban több mint 500 szavazattal el tudtuk fogadni az első olvasatot, csupán 30 valahány ellenszavazat volt. Nagyon nagy támogatást kapott tehát ez, a, ez az anyag. Ez is mutatja, hogy Albertini úr milyen jó munkát végzett, és mindenképpen erre a munkára kell alapozni a második olvasat tárgyalásánál is. Én a svéd elnökségen már két alkalommal informálisan leültem tárgyalni, illetve próbáltam egyeztetni a spanyol elnökséggel is. Mik is a fókuszpontok? Még körül forog a vita, nos nem másról van szó, mint a hatályról, illetve hogy kit, mikor, milyen felelősség milyen felelősség terhel. Aztán a különböző közlekedési módokat is definiálni kell, tehát például a városi vagy a városközi transport, szállítás egy elég világos, de mondjuk a regionális szállítást vagy közlekedést nehezebben lehet definiálni. Két fontos dologra kell még odafigyelni, a városi-város közötti szállítással kapcsolatban, vagy közlekedéssel kapcsolatban. Nos, a, jelenleg az utak, az autóbuszos utaknak több mint a fele ilyen városi-városközi út, úgyhogy ezt nem szabad túl szabályozni. A megfelelő egyensúlyt kell itt megtalálni. Szerintem egy teljes körű ö, lenne szükség, és meg kell nézni azt is, hogy a tagállamoknak milyen kompetenciákat kell meghagyni, akár azt is, hogy nagyobb szabadságot kaphatnak, természetesen úgy, hogy az utasok jogait véd, védik. A mi feladatunk elős, elsősorban az, hogy az utasokat védjük, az utasok jogait védjük, nem annyira a vállalkozások, vagy a szállító cégek, közlekedési vállalatok mellett akarunk mi kiállni, hanem az utasok mellett. Úgy vélem tehát, hogy a hatálynál mindenképpen száz százalékig ki kéne térni a városi, városközi közlekedésre. Aztán kit milyen felelősség terhel? Szerintem nagyon fontos kiindulási pont ez az utas védelmének szempontjából. Tehát mindenképpen védeni kell az utast, hogyha olyan helyzetbe kerül, ami mondjuk váratlan, vagy baleset éri, vagy akár csomagját veszti el az utas. A személygépjárművek forgalmával kapcsolatban, amit egyébként már szabályoznak, két nagyon fontos paramétert nem szabad el, elfelejteni. Az egyik azzal kapcsolatos, hogy egy szám adatot vegyünk figyelembe, tehát a súlyos balesetek esetén mik az elsődleges szükségletek, melyek azok a feladatok, amelyeket mindenképpen el kell látni. Úgyhogy meg kell próbálni objektívan látni a helyzetet, egy két paraméter mindenképpen meghatározandó a szeméről, tehát az utasról beszélvén is, illetve a csomagról beszélvén is. Aztán nagyon fontos a fogyatékkal élők, tehát a mozgás korlátozottak jelen esetben, a mozgás korlátozott utasok védelme. Körülbelül 50 millió mozgás korlátozott utasról beszélhetünk az autóbuszos közlekedés esetében. De ne felejtjük el azt sem, hogy a lakosság idősödik, öregszik, illetve maguk a, maga a gépjármű park is öregszik, meg kell próbálni mi hamarabb kicserélni azon járműveket, amelyek nem megfelelőek, amelyek nem alkalmasak arra, hogy mozgáskorlátozott utasok is igénybe vegyék. Ez azt hiszem egy nagyon fontos érv. A határidőkről beszélvén szerintem mindenképpen beszélni kell arról, hogy hogyan lehet ezt a kérdést összekapcsolni a tenger és belvízi közlekedési csomaggal, tehát hogy ez is ez csomag legyen ez a mi témánk, vagy összekössük a hajózási csomaggal, egyszerre kerüljenek a plenárisra. Hát nyilván attól is függ, hogy a tanácsban hogy alakulnak a, vá- a tárgyalások. Remélem 17-éig a tanács valahogy mégiscsak meg tud egyezni és akkor a két dossziét együtt tudjuk továbbvinni, vagy a két csomagot. A közös állásponttal kapcsolatban két dolgot szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy mindenképpen az utasok védelme, tehát a állampolgár utasok védelme áll a jogszabály középpontjában bár minden mást háttérbe szorítva. Próbálok majd ez ügyben együtt dolgozni az árnyék jelentéstevőkkel is, tehát hogy a lehető legnagyobb mértékben bedolgozom az ő véleményüket ebbe a jogszabály tervezetbe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szerácsi Jenesszen következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy azt Káncsán úr is elmondta, a legvitatottabb kérdések a hatállyal kapcsolatosak, illetve hogy kit milyen felelősség köt. A városi, városközi közlekedéssel kapcsolatban felmerül az, hogy pontosan hogyan értelmezzük a hosszú távú szolgáltatásokat. Elképzelhető, hogy itt ki kell terjeszteni az egyéb ide vonatkozó jogszabályok hatáját. Aztán, hogyha komoly baleset történik, akkor mindenképpen beszélni kell arról is, hogy milyen kötelességeket ró ez a baleset a szolgáltatókra, tehát hogy elsősegét nyújtson akár 20 ezer euróig történő kártérítést, és fizessen mondjuk halálesetben. illetve a szabályozásnak mindenképpen figyelembe kell venni, a regionális közlekedésről beszélvén, hogy pontosan milyen időközönként indítanak járatokat, milyen távolságra, stb. stb. Tehát ezeket a paramétereket mind figyelembe kell venni. A a hajózás, illetve az autóbuszra vonatkozó javaslatokat a bizottság egyszerre adta, előmutatta be, de kicsit később történt előre lépés az autóbuszos csomagban. Nos, nem tudom, hogy tartható-e az, hogy csomagként kezeljük az autóbuszos témát, illetve illetve együtt tárgyaljuk -e ezt a belvízi kérdéssel, de ez mindenképpen szerintem, ha megtartjuk, akkor az, az utasok jogait szolgálja. Mester asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr mindannyian arra várunk, hogy a tanács egyértelmű véleményt bocsásson ki, hogy folytatni tudjuk a munkát, és az is igaz, hogy az első olvasat során már volt, nagy volt az egység közöttünk, és azóta is sokat haladtunk előre a utasjogok ügyében. Néhány dolgot már elmondtak a kollégát, ez, kollégák, amelyek fontosak. A definíciós kérdés merült föl sokszor ki a felelős adott esetben, valeset esetén vagy egyéb helyzetekben, tehát a felelősség tisztázásának a kérdése. Fontos továbbá, hogy szabályozzuk, hogy késések vagy áratörlések esetén milyen kártérítést kaphat az utas, és egyáltalán mi a kártérítés szó definíciója. És amit majd a második olvasatban megígérünk az utasoknak, azoknak a dolgoknak olyanoknak kell lenniük, hogy gyakorlatilag végrehajthatók legyenek, gyakorlati szempontból alkalmasak legyenek az utasok érdekeinek képviseletére. Ilyen például ugye a légi közlekedésben kevésbé okoz gondot. A késés esetén hogy milyen szolgáltatások járnak az utasnak, ugye a repülésnél világos, hogy mondjuk szállás, de az utasok mondják meg, hogy mit kívánnak nagyobb buszkésések esetén. A hatály kérdése is felmerült itt is. Definiálni kellene, hogy mi az, hogy regionális közlekedés. Az én frakcióm megkülönböztetni a városok közötti és az elővárosi közlekedés. Lehet, hogy a regionálisra is összevonható ez a kettő. Mindenesetre legyen róluk szó. Nagy előny az utasok jogainak szempontjából, hogy bekerült a korlátozott mobilitásúak kérdése a szövegbe. Nagyon sokan szenvednek mobilitás korlátozástól, és a demográfiai változás az öregedés Európában még több ilyen utast fog generálni. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a korlátozott mozgásképességű utasok számára a buszos és a hajós közlekedést is meg megkönnyítsük. Gondoljuk bele abba, hogy ez egy generációs kérdés, és egy, ezzel a gyerekkocsival utazó fiatal szülők dolga is könnyebbedne. Sajnos őket is gyakran elfelejtik. Azt, hogy hogyan lehet ezt a témát összevonni a hajózásival, ezt nem tudom. Szerintem egyszerűbb lenne hogyha egységes szabályok vonatkoznának a buszos és hajós utazásra, a biztosítóknak, az utazásszervezőknek is, de lehet, hogy vannak olyan esetek, ahol mégiscsak szükséges a különrendelkezés. Én örülnék, hogyha össze lehetne vonni a két témát, de nem vagyok benne biztos, hogy ez lehetséges. Ha igen, akkor jó. Mindig jobb a kevesebb és egyszerűbb szabályozás, mint a több és a bonyolultabb. Várjuk tehát a tanácsi megnyilvánulást, mint ahogy a, az előadó is elmondta ezt, hogy már nagyon várja ezt. Remélem, hogy jó intézkedés csomag lesz ebből, és megerősödnek valóban az utasok jogai Európában. Elnök. Lichtenberger asszony kért szót. Köszönöm, elnök úr. A fő probléma ezzel az anyaggal az, hogy nehéz elhatárolni egymástól a regionális közlekedést, a város közötti és az elővárosi, valamint a városi közlekedést, meg a hosszú távú, vagyis távolsági buszközlekedést, ugyanis sok régióban, Németországban legalábbis, közlekedési szövetségek működnek, amelyek többféle médiumot működtetnek, és adott esetben ugye át kell lépni ezen szövetségek határait, hogyha hosszabb távú az út, és akkor ezeknek meg kell egymással egyezniük, ha különböző szabályok vonatkoznak rájuk. És ezt aztán az utas már végképp nem bírja követni, hogy hol lépi át az egyik közlekedési társaság és a másik határát. Tehát, és ugye közlekedési vállalatonként különböző utasjogok érvényesülnek, és ezeket, ha nem is harmonizálni, de összehangolni kellene, mert ha az nem történik meg, akkor nagyon bonyolultá válik a kérdés. Németországban nagyon nagy regionális közlekedési szövetségek működnek, amelyek a városokon belül és városok közötti forgalmat is szervezik. Tehát pontosítani kéne, hogy mit értünk regionális alatt, annak érdekében, hogy az utasok ne szembesüljenek túlzott bonyolultsággal és jogaik sérülésével, hogyha nem átlátható a rendszer. Tehát átláthatóvá kell tenni a rendszert, és ennek kapcsán nagyon fontos valóban a felelősség elválasztása és annak ki megszabása, meghatározása, hogy kihez kell fordulni az utasnak, hogyha valamilyen jogsérelem érte. Másodszorban pedig fontos ugye ez a hajózás kapcsán is felmerült már, hogy a flexibilitást hogyan definiáljuk. Ugye a tanács már definiálta valahogy, és példákat is lehet erre mondani. Ugye a svájci vasúttársaság a flexibilitást pozitívan értelmezi, vagyis az utasok választhatnak, hogy késés vagy járattörlés esetén mit kérnek, szállást, vagy a következő buszra ingyen jegyet, vagy a jegyárának visszatérítését, vagy pedig egyéb eszközt, ami elviszi őket a következő helyre. Ez egy pozitív értelmezése a flexibilitásnak, azonban visszaüthet az utasokra, hogyha egy bizonyos visszatérítési módszer, módszer nehezebb, míg a másik könnyebb. Tehát van olyan utas, aki inkább ugye a jobb megy verép holnap, egy, mint holnap egy túlzok alapon azonnali visszatérítést követelne, és ha ennek nincsenek meg az infrastruktúrális feltételei, mert el kell mennie valahova egy másik irodába, vagy leveleznie kell, stb., akkor lehet, hogy ehhez képest neki mégis csak jobb, hogyha a következő buszra kap ingyen jegyet. Tehát ezt helyileg is meg kell nézni, és azokat a tanulságokat, amiket a CLC-ből tanultunk, át kell vinni itt az autóbuszos utasokra is. Tehát nehogy, hogy a kiskapun az utaztatók, az utazási vállalatok mégis csak kibuvót találjanak. Ami a mobilitást illeti, és a mozgáskorlátozottak ügyét. Nagyon hangsúlyosan szeretném leszögezni, mint ahogy a hajózás kapcsán is elmondtam, hogy ez egy óriási kihívás, és a jövőben egyre nagyobb kihívás. Egyébként én, aki nem vagyok ugyan mozgásképtelen, vagy mozgássérült, ha sok a csomagom, akkor én is rászorulok egyéb szolgáltatásokra, mert nem győzöm őket cipelni. Tehát nem csak a szigorú értelemben vett mozgáskorlátozatokra kell gondolni, hanem és el kell választani a valóban karitatív és valóban mozgáskorlátozottakat érintő intézkedéseket az egyéb utazás könnyítő intézkedésektől, ilyenek rész szükség van, és hogy mindegyik jól használható, gyakorlati hasznot nyújtó legyen. Mindegyiknek egyébként ott van a hátterében az információ kérdése, vagyis az, hogy az utast miről tájékoztatják, milyen alternatív utakat vehet igénybe, ezekről tud-e, illetve milyen beszállási, kiszállási konkrét nehézségeket oldanak meg számára, vagy sem. Nagyon sok mindent elértünk már az első olvasatban, ezeket az eredményeket meg kell tartani és pontosítani kell, és nem árt őket még hangsúlyozni, mert ami a tanácsot illeti, nem vagyok igazán optimista a tekintetben, hogy ezeket majd a tanács át is feszítődünk. Köszönöm szépen, Bradburn úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. vu érzetem van. Úgy tűnik, ugyanazon, ugyanezen már átmentünk korábban. Már beszéltünk az utasok kártérésztéséről, a repülés, a, a vonatok esetében most pedig a busz utasoknál beszélünk ugyanezekről a jogokról. Nem, semmi problémám nincs ennek az elvével. Fontos, hogy hogyha valami nem klappol az utazás során, akkor visszatérítés vagy kárpatást kapjanak, de hát a megvalósíthatóság itt a kérdés, hogy milyen intézkedéseket lehet európai szinten végrehajtatni. És eh, itt nagyon is alapvető dolgokról van szó, amikor is autóbuszokról van szó. Emlékszik előkor, amikor a vasútról volt szó, akkor nagyon is eh, kritikus volt, eh, az akkori jelentéstevőt nagyon is irritált az én kritikus megközelítésem. Itt ugye arról volt szó, hogy hogy nagyon sokféle követelés volt a vasút területén, a nagyon is alapvető helyi utazás esetében is így volt. Ez hasonló ez az autóbuszos utazás esetében is. Én is szeretném, hogyha a jogszabályt korlátoznánk a nemzetközi autóbuszos utakra, hiszen a tagállamoknak saját elképzelések lehetnek a kárpótlások szintjéről, vagy a tájékoztatásról, a felkínált alternatív szolgáltatásokra, és így tovább. Amikor pedig konkrétan az autóbuszos utazásról van szó, akkor azért egy, értek egyet a tanácssal abban, hogy korlátozni kellene a hatályt, mert a európai szinten nem lehet a mikroszinten, helyi szinten ö, szabályozni dolgokat, ez nem megvalósítható egész egyszerű. Az, ö, egy, egy fontos, két fontos menet ö, díjért kérjen valaki kártérítést. Ugye Lichtenberg asszony említett egy svájci esetet. Ön tudja, elnök, hogy Nagy-Britanniában távolsági buszútak sokszor 5 fontba kerülnek akár a Edinburgh, és hogyha ezzel probléma van, akkor most szállást és, és ételt kínáljunk fel egy 5 fontos utazás esetében, úgy gondolom ez mégis egy túlzás lenne. Amennyire én látom, itt nincsen egyfajta megoldás minden problémára. Világos, szükség van arra, hogy a kártérítéssel kapcsolatos kérdések egy részét megoldjuk, és az utas jogokkal is foglalkozunk kell, de de itt már megint arra van szó, hogy egyfajta megoldást próbálunk rá kényszeríteni minden problémára. Ön is Nagy-Britanniában szervezik elnökre, hát ö, tudja, hogy nálunk az idősek, mozgáskorlazottak ingyen utazhatnak, nem csak helyi közlekedési eszközöken, hanem az egész országban vagy sok esetben kedvezményesen vagy ingyen utazhatnak mások is. Nem arra van szó, hogy ingyen utazhasson mindenki szabad az országban, más kérdés az, amikor valaki sokat fizet az útért, és ezzel természetesen kárpotlás kér, ha valami nem stimmel. Ezzel nincs is gond, de hát a gyakorlati megoldás, a megvalósíthatóság egy teljesen más kérdés. Éppen ezért azt mondom, hogy differenciáltan kell megkezdetelnünk ezt a kérdést. Én aggódok amiatt, hogy amikor a bizottság részéről jönnek ezek a javaslatok, akkor az előző javaslatból átveszik a megfogalmazásokat, és a közlekedési mód alapján nem tesznek különbséget. Az előző jogszabályból átvesznek szövegeket, és megpróbálják valahogy ö, átszakolni ebbe az új jogszabály tervezetbe, és pontosan az autóbuszos utazás esetében ez nem működik, és nagyon óvatosnak kell lennünk éppen ezért, hogy hogy most meghatározzuk a legalacsonyabb szinten is, hogy milyen kárpotlást igényelhet valaki, ahol miközben a tagállamok a különböző szolgáltatások vannak. Kóza úré a szó. Tisztázni szeretnék egy fogalmat. 50 millió fogyatékossággal élő nem mozgáskorlátozott, hanem fogyatékkal élő látássérült, értelmi fogyatékos, hallássérült és mozgássérült. Nekem is az előző, előttem szólóhoz hasonlóan déjà vu érzésem van. Az előző ülésen beszélgettünk a légiközlekedésről és az utasok jogairól és ott mindenki egyetértett abban, hogy a fogalmak, fogalmak kapcsán zavarban vagyunk, nem vagyunk tisztában még minden fogalommal. És úgy látom, hogy most ugyanez történt. Mindenki, vagy legalábbis a hozzászólók egy része, vagy maga a tervezet is mozgássérültekről szól pedig nem csak róluk szól a történet, hanem az összes többi fogyatékkal élő emberről is. Ez az egyik része a történetnek. A másik az, hogy az első olvasathoz képest én úgy látom, hogy a tanács nagyon sok javaslatot figyelmen kívül hagy, amit a parlament elfogadott. Én ragaszkodom ahhoz, hogy a fogyatékkal élő emberekkel kapcsolatos rendelkezések a helyi közlekedésre is vonatkozzanak. Sőt, a regionális közlekedésre is kiterjedjenek. Mert a második olvasat az ilyen jogokat csak a távolsági és nemzetközi autóbuszjáratokra szeretné vonatkoztatni hol vannak a regionális és a helyi közlekedés, hiszen az emberek többsége pontosan ezeket a járatokat használja elsősorban. A harmadik, amiben szót kérnék, és is, javaslattal is élnék, amit írásban is leadok, hogy a 10-es, a 18-as és a 19-es cikkelyek vonatkozzanak minden területre. És hogy mire gondolok itt? A tízes a helyváltoztatáshoz való jog. Ez egy alapvető emberi jog. Tehát ö, szerintem nem kell különbséget tenni, és nem is lehet különbséget tenni ember és ember között. A második, egy különösen kiemelt ö, jog, a 18-as cikkely, ez a személyzet oktatásáról szól. Hiába akadálymentes például egy busz, ha a személyzet nem tudja, hogy hogyan kell kezelni például egy fogyatékos személlyel a kapcsolattartást, a kommunikációt, a látássérültet hogyan kell segítenie. Tehát információ nélkül ez nem működik. Tehát hiába vannak szabályok, ugyanúgy a fogyatékos ember nem tud hozzáférni a szolgáltatáshoz ennek hiányában. És a harmadik, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy a károkozásnál oda kell figyelni. Hiszen egy mozgáskorlátozott ember, ha kerekes székkel közlekedik, akkor ha megsérül a kerekes széke, akkor ezt a társaság igenis térítse meg számára. Sajnos ezek a kérdések még nincsenek szabályozva, és a tervezetben sem szerepelt. Köszönöm szépen, Ayala Sander asszony a szó. Köszönöm. Egyetértek én is azzal, hogy a két dosszié nagyon szoros kapcsolatban áll egymással, de azért különbségek is vannak. Olyan országokban, mint mondjuk Spanyolország, létezik egy rendkívül fejlett közúti közlekedési hálózat, az idősebbek vagy a mozgás korlátozottak sokszor az autóbuszos közlekedést részesítik előnyben, mert így ez sokkal kényelmesebb számukra, mint bármilyen más közlekedési módszer. Vannak egyébként számukra külön ajtótól ajtóig, hogy háztól házig létező szolgáltatások, de nem csak a mozgáskorlátozottak számára kell hozzáférhetőbbé tenni a szolgáltatásokat, hanem a tájékoztatásban is mindenképpen előrelépést kéne elérni. És kérdést szeretnék föltenni a bizottságnak, illetve az előadónak is, azzal kapcsolatban, hogy a fokozatos hatályba léptetést, fokozatos alkalmazást hogyan képzelik el. Spanyolországban a csökkent vásárló erejű személyek esetében ez a nagyon nagy hálózat az egyetlen kapcsolat gyakorlatilag, egyetlen mobilitási kapcsolat a világgal, tehát kis falvakban ez, a, ez az egyetlen közlekedési mód, egy, az autóbuszos közlekedés. Nem tudom, hogy időben hogy képzelik el a fokozatosságot, illetve hát hogyan képzelik azt, hogy rugalmasabb hogy rugalmasabb feltételek mellett dolgozhassanak a szolgáltató cégek. Hát persze így is mindenképpen el kell látni a szolgáltatást, tehát a kötelezettségeiknek ele kell, eleget kell tenni. Ezért tenném fel ezt a kérdést a bizottságnak, illetve a jelentéstevőnek. Jobban oda kéne figyelni erre a típusú közlekedésre vagy szállításra, tehát a kis falvakba kis falvakat kiszolgáló autóbuszok, távolsági buszok, és ugye azt se, figyelj, azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy egyelőre az autóbuszos közlekedésnél valósul az meg, hogy a, a jármű vezetője és az utasok találkoznak egymással, kommunikálnak egymással, amikor valaki felszáll egy autóbuszra. Kramer úr, szó. Kicsit csodálkozom, hogy az eddigi tapasztalatainkból nem tanultunk, vagy nem használunk fel eleget, hiszen a vasút esetében már elfogadtuk az utasok jogaira vonatkozó jogszabályt, voltak negatív és pozitív eredmények a nemzetközi közlekedést, a bizottság és a tanács által favorizált volt. Mi viszont nem akartuk, hogyha mondjuk Berlinből Brüsszelbe utazik az ember vasúttal, csak a Berlintől Aachenig nincs kártérítés, míg aztán Lütisig már van, kárteretes, hogyha két órát késik a vonat, és aztán Lütistől Brüsszelig megint nincs kárteretes, tehát akkor elértük, hogy ne csak a nemzetközi közlekedés vonatkozzon a kárteretes, és most nem szeretném, hogyha ugyanezt a vitát kellene végigcsinálnunk, és ebben a hülyeségben részt kellene vennünk, mert mondjuk nagy országoknál 10%-os a nemzetközi közlekedés, míg kis országoknál sokkal nagyobb aránya. Nem szeretném tehát ezt a vitát újra végigvinni. Aztán a vita rendezés a vasutaknál ez jól működött. A légitársaságok azonban nem akarják felállítani ezt a vitarendező testületet. Aztán a harmadik pont, ugye a, az utasok jogait a vasút területén most már be kell vezetni, bár vannak országok, akik három-öt évvel tovább is átmeneti időszakot kaptak derogációt, és aztán ugye ellenőrzik kell, hogy valóban végrehajtották-e ezeket a rendelkezéseket, de úgy tűnik erről nincsen információ. Szeretném, hogyha erről tájékoztatnának bennünket, hogy a végrehajtás hol tart. Ami pedig a pénzt illeti, nem szeretnénk pénzügyileg a vállalatokat gyengíteni, azt szeretnénk, hogyha pontosak lennének, és nem késnek, és akkor nem kell majd kárpotlást fizetni. Ez a célunk, tehát nem paraszkodhatnak arra, hogy, hogy most mi a kasszához kérjük őket, és fizetnünk kell. Mi azt gondoljuk, hogy a, az utasok károsítása nem áll arányban ezzel a pénzügyi kártérítéssel. Ugye én például azt mondtam, hogy például, hogyha Németországban a buszok késtek, akkor bizonyos idő után engedték, hogy taxival menj az ember, vagy ha túl korán elment a busz, akkor megengedték, hogy taxit hívjon az ember, és akkor utána ezt pótolták. De aztán, ahogy ezt bevezették, egyszer csak a buszok pontosan kezdtek közlekedni, és hát ez a célunk, hogy pontos legyen a közlekedés, és akkor nem kell kárpotást fizetni. És mégis egy mondat a csökkent mozgásképességről. A, az az igazság, hogy az utasok 20%-át érinti. Ez nem csak azok, akik a, kerekesszékben ülnek, hanem nagyon sok idős ember, illetve a szülők, akik kisgyerekkel, gyerekkocsival szaladgálnak le föl a lépcsőkön de hát aztán ide tartoznak a, azok, akik balesetet szenvedtek, mert mondjuk gipszben kell eltölteniük pár hetet. Elnézést, 30 százalékot ér el ezeknek az embereknek az aránya, és itt nagyon szívesen hozom fel az amerikai példát. Hát ott ugye volt az ilyet, vietnámi tapasztalat, hogy itt már elérték azt, hogy minden buszba be tudnak ö, szállni azok, akik kerekesszékben ülnek, és itt nem csak a fogyatékosokra gondoltak, hanem a háborús veteránokra, és úgy gondolom, hogy ezt Európában is meg kell tudnunk valósítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Foster asszony, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Jelenleg ugye megvan az Európai Bizottság eh, progress reportja jelentése, és hát azt gondolom, hogy most igazából eh, nem annyira konkrétumokról beszélünk, hiszen meg kell várni a részleteket, a pontos fejleményeket. De azért van egy kis gond a hatállyal, erre több képviselő is utalt. Én Bradborn urat és másokat nagyban támogatom. Óvatosan kell fellépnünk a busz és távolsági buszos szolgáltatásoknál. Vigyázni kell, mit mondunk, és a szubszidiaritás elvét sem szabad figyelmen kívül hagyni. Néhány dologra konkrétan kitérnék. Az egyik korlátozott mozgás a kérdéseit, nagyon jó dolgokat hallottunk. Nagyon sok korlátozott mozgáskorlátozott utazik, és, és nagyon sok mozgáskorlátozottnak megvan a saját speciális gépkocsia, így is tudnak utazni. De hát azért van több tízezer olyan ember is, akik kisebb mozgáskorlátozókkal rendelkeznek, és ők utaznak távolsági buszon. Természetesen, ha valakinek megsérül utazás közben a kerekes szék, azt nyilván meg kell téríteni. De meg kell nézni azt is, hogy mi a gépkocsi vezető felelőssége. Kérdés hogy segítenie kell -e például a, a, a gépjármű vezetőnek leszállni, fölszállni, utasokat segítenie kell. Itt nyilván más a helyzet, mint, mint a légi szállításnál, mert hogyha valaki nagyon mozgáskorlátozott, akkor nyilvánvalóan elkíséri valaki, nem a, nem a gépjármű vezető feladata, hogy kisegítő orvos legyen, vagy ápolő, ápoló de elképzelhető az is, hogy ennek a kisegítő embernek egy ingyenes ülést kell, a, vagy ingyenes helyet kell a mozgáskorlátozott mellett biztosítani. Vannak kétségeim a szolgáltatók felelősségével, biztosítási felelősségével kapcsolatban is. Aztán az elveszett csomagokkal kapcsolatban is mindenképpen ö, oda kell figyelni a felelősségre. Itt ö, maximum összegeket szabtunk meg, 1800 euró csomagok esetében, és ebben és hát össze kéne hasonlítani a helyzetet a, a légi közlekedéssel, ott az embereknek valószínűleg a 99%-a csomagbiztosítást köt, míg nem ez a helyzet a buszos közlekedésnél. Tehát, hogyha a baleset következik be, elvész a csomag, akkor ilyen típusú kérdések is fölmerülnek, hogy nem kötnek az emberek biztosítást. Úgyhogy kérem, hogy válasszuk ketté a, a, két dolgot, a két ágazatot. Egészen más a, a két ágazat hagyománya, a két közlekedési mód hagyománya nem tudjuk pontosan, de a tanácsnak erről mi az álláspontja. Ezt szeretem volna mondani, elnök úr, és hát nagyon kíváncsi vagyok a bizottság véleményére. Elnök, Rikéjű következik. Köszönöm szépen. Egész röviden. Ugye az utasok jogairól beszélünk itt most. Hadd éljek a lehetőséggel, hogy egy javaslatot tegyek. Attól függetlenül, hogy légi közlekedésről, tengeri közlekedésről, buszról vagy vasúti közlekedésről beszélünk, mind, egy, valamiben mindannyian egyetértünk. Ez pedig az, hogy a hozzáférhetőség elvét mindenképpen tiszteletben kell tartani, mindenképpen segíteni kell azokat, akik bármilyen fogyatékkal élnek, illetve hogy ö, a járatörléseket, a késést, a csomag elvesztését, vagy csomag károsodását meg kell téríteni. Ezek az elvek minden esetben ott vannak, az utasok védelmét szolgálják. Tehát vitatkozunk arról, hogy mi ennek a rendelkezésnek a hatája, és pontosan hogyan lehet a kártérítést igényelni, kifizetni. A koordinátoroknak köszönhetően a tanácssal eszmecserét folytatunk erről, és hogyha kártérítést kell kifizetni a szolgáltatónak, akkor ugye ez attól függ, hogy pontosan milyen szolgáltatóról van szó, tehát milyen közlekedési módról beszélünk a vasúti közlekedésben, légi közlekedésben, közúti közlekedésben már megállapodtunk az alapelvekben, de talán egy átfogó európai utasjogi kartára lenne szükség. Európában egész egyszerűen egy utas jogi politikát, egy utas védelmi politikát szeretnénk kidolgozni nem egyszerű a helyzet, hiszen jelenleg ugye közlekedési módokra osztjuk a dolgot. Ugye, hogyha egy csomagról beszélünk, tehát egy ágazatról, vagy egy-egy szállítóról, akkor mindig kicsit felhigul a dolog, tehát egyre kevésbé védjük a, a polgárokat, az utasokat. Pedig hát ez lenne a demokrácia lényege, hogy a polgárokat védjük és tájékoztassuk őket jogaikról. Úgyhogy meg kéne próbálni valahogy a, az utasok panaszait harmonizáltan kezelni. Talán a bizottság tudna erre válaszolni. Hogyha Megszületek a definíciók, a meghatározások, akkor szerintem ezt a kérdést ismét föl kéne vetni. Tehát attól függően, hogyan védjük az utasok jogait, hogy milyen közlekedési módot választanak. Köszönöm. Elnök. Epping úr következik. Köszönöm, elnök úr. Kramer úr számból vette ki a szót, amikor az Egyesült Államokbeli intézkedésekről beszélt. Mindenképpen kell, tisztázni kell a hatályokat, illetve, hogy a mozgás korlátozottak milyen mértékben férhetnek hozzá a szolgáltatásokhoz. Kramer úr beszélt az Egyesült Államokról. Egy darabig én is az Egyesült Államokban értem, New Yorkban. Nos, New Yorkban minden busznak van leereszthető minden autóbusz alkalmas arra, hogy, hogy mozgáskorlátozottakat szállítson, idősek is gyakran használják, tolókocsisok is, illetve kerekes székesek is könnyen használhatják, tehát van egy ilyen leereszthető platója, ezt gyakran használják, senki sem idegeskedik, amiatt, hogy ez időigényes, mindenki türelmesen kivárja, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a ö, szociális vívmányok egyik eleme az Egyesült Államokban. De mindenképpen el kell gondolkozni a hatájon. Mit jelent az, hogy a regionális busz közlekedés, mit jelent a régió közi busz közlekedés. Azt gondolom, hogy, hogy Hollandiában a régió szó sokkal, rest, a regionális közlekedés sokkal restriktívebb, mint más államokban, Franciaországban, vagy, vagy Németországban. Aztán arra is oda kell figyelni, hogy a gyakorlatban hogy fogják megvalósítani, hogy fogják végrehajtani ezt a jogszabályt. Nem lehet egyetlen keretben, egy szinten előírni mindent. Azt gondolom, hogy rugalmasságra van szükség, hogy a lehető leghatékonyabban tudjuk segíteni a rászorulókat. 10 seconds. 10 sec- másodpercet kap. 10 másodpercben, jó. Ha a távolsági buszokat is bevesszük, akkor ez Egyesült Királyságra, Írországra, Máltára és Ciprusra nem lesz érvényes, ugyanis ott nincsenek ilyen ö, távolsági buszok. Szerintem vannak ö, határokon áthaladó Egyesült Királyságos buszok, tehát itt a nemzetközi buszközlekedésről volt szó. A bizottság részéről Del Punto úr, vagy uh, Hammond asszonya képviselő jelenleg, Hauptmann asszony, ha jól látom, akkor öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudják, hogy a bizottság célja is az, hogy az utasok jogait szélesítsük, és valamennyi ágazatban ez történjen. És a utasokkal való bánásmód, az ügyintézés minőségét javítsuk. A lehető legszélesebb körben. Az elv az, hogy nemzeti és nemzetközi vonatkozásban, és helyi, a helyi közlekedésre vonatkozóan is. Leszögezném még továbbá azt is, hogy a buszos, busztársaságok felelősségét is valóban újra akarjuk szabályozni a belesetek, halálesetek és elveszett csomagok esetén. Az unión belül azonban valóban nem egységes a kép, és különösen a nemzetközi buszközlekedésben bonyolult. Az első olvasat során az Európai Parlament támogatta a bizottság javaslatainak többségét, úgy emlékszem, hogy mi pedig bevettük az önök módosító javaslatainak többségét, amelyek javították szerintünk is az utasok jogbiztonságát. Nem volt ez könnyű feladat, de a svéd elnökség komolyan támogatta és támogatja ezt a munkát. A svédek elkötelezettek voltak ezen elvek mellett, modellértékűen próbáltak kompromisszumot elérni a tanácsban. Van persze néhány kivétel, ahol nem értünk el eredményt. Például az elszállásolás ügyében, hogy az éjszakai szállást meg tudtuk volna oldani. Sajnos valamit nem lehet egységesíteni. És az is baj, hogy őszintén szólva kísérlesi annak, hogy a tanács december 17-én valamennyi tagállamot ö, maga mögött tudó kompromisszumot talál, úgyhogy biztos, hogy második olvasat lesz, és ott önök újra elmondhatják a javaslataikat. Reméljük, hogy 2010-ig euh, a belga elnökség alatt ezt az új jogszabályt hatályba tudjuk helyezni. És a bizottság mindenképpen azon lesz, hogy rugalmas legyen, és facilitálja, segítse a kompromisszumot. A jogalkotási csomag menedzsmentje több fázisból áll, most ugye a tanácsnál van a labda, a következő napokban eldől, hogy a tanács mit kezd az általunk benyújtott javaslatokkal, és akkor majd jobban látjuk már néhány nap múlva, hogy milyen eredmények vagy esetleg sikertelenségek jellemzik a szöveget, és hogy például az elveszett csomagok ügyében, vagy az valahol ott rekedt utasok ügyében sikerült eredményt elérnünk. de én azt remélem, hogy mindkét tekintetben eredmény várható. A tagállami végrehajtásról szólva egyetértek az egyik képviselővel abban, hogy hogy nekünk, a bizottságnak is meg kell mutatnunk azt, hogy mi is az utasok jogainak a harcosai vagyunk. Éppen ezért jövőre egy közleményt fogunk kiadni, amely ennek a témának valamennyi aspektusát lefedi majd. Köszönöm, kollégák! Azt hiszem, hogy most elsősorban tényleg meg kell várnunk azt, hogy a tanácsnál mi kerül a jegyzőkönyvbe, a Jela Szender asszony jelentését is meg kell várnunk, míg a következő fázisba lép. Hauptmann asszony kikapcsolná a mikrofonját? Köszönjük. Ö, nem akarok ön mellett szerepelni a képernyőn, mert akkor mindenki önt fogja szebbnek találni. Most pedig megadom a lehetőséget arra, hogy az előadók, a shadowk és a többi képviselő is az elhangzottak alapján eszmecserét folytasson. Próbáljuk ezt a két témát most egyelőre csomagként kezelni, és ha sikerül közös álláspontot kialakítanunk a kettőről egyszerre, akkor ezeket együtt is fogjuk kommunikálni. A bizottság beszélt most itt a tengeri, ut- tengeri utasokkal kapcsolatos veszélyekről, akiket ugye túlszul ejtenek újabban Szomália partjainál, ez is egy külön téma lehet. Ezt önökre hagyom, hogy miről vitáznak most. Egy biztos, hogy az előadók, a sadók próbáljanak most úgy eljárni, hogy a két témát egyben kezeljük, és majd a tanács felé is így kommunikáljuk tehát a véleményünket. Köszönöm szépen, elnök úr, a pontosítást. Nagyon hasznos volt ez, és korrekt. jó, hogyha szabadra engedjük az utat, szabadra tesszük az utat az autóbuszok előtt, és jó lenne, hogyha az autóbuszok is most már mi hamarabb csatlakoznának a többi három csomaghoz. Nagyon hasznos volt a mai eszmecsere, úgy vélem. Számomra is. De egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, ez pedig az, hogy nem szeretnénk nem azért szeretnénk az utasok védelmét előtérbe helyezni, hogy ezzel babérokat arassunk le, nem. Egész egyszerűen jobban kell ezt a munkát végezni. Ez, ez a felelősségünk és kötelességünk, hogy az utasok jogait védjük, és megkeressük minden esetben, hogy ki a felelős, még szolgáltató felelős az utazás esetében. Azt kell próbálni elérni, hogy az összes jogot, utas jogot védeni lehessen. Mindenképpen nagyon oda kell figyelni a mozgáskorlátozottak jogaira, nem az lenne itt a feladatunk, hogy város rendezési elvekről beszélgessünk, meg hogy hogy kell kialakítani a buszmegállókat, stb. stb. Nem de bizonyos jogokat mindenképpen védeni kell, akár úgy is, hogy, hogy fokozatosan tesszük ezt, fokozatosan lépnek ezek hatályba. Hogyha kívül hagyjuk a hatályon a városi és távolsági közlekedést, akkor azt gondolom, hogy bizonyos emberek jogait korlátozzuk, tehát nem férhetnek hozzá a szolgáltatásokhoz. Én is tudom, hogy ketté kell osztani a közlekedés különböző, tehát a buszközlekedés különböző fajtáit, és hogy beszélni kell a regionális busz közlekedésről, beszélhetünk városi, távolsági, regionális és nemzetközi buszközlekedésről, itt valamiféleképpen rendet kell tenni. Ugye azt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a parlament több mint 500 szavazattal megszavazta a kettes cikket, és ők úgy vélték, hogy, hogy a szolgáltatóknak egyfajta minimum szolgáltatást kell garantálni városi, elővárosi, távolsági közlekedés esetében. Nyilván a lehetőségekhez mérten figyelembe kell venni az összes problémát, de hát lehetetlenre ne vállalkozunk. Elnök, köszönöm szépen Kancsán úr valóban. Jó, hogy emlékeztet minket arra, hogy miről is szavaztunk. Sok minden elfelejtődik, ahogy múlik az idő, és aztán a tagállamok figyelmeztetnek minket erre az orrunkra koppintanak. Köszönöm szépen! A jelentéstevők folytatják munkájukat, tárgyalásokat folytatnak, majd egyeztetéseket a árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk a TEN-T projektek témája. Lakely úr itt van. Megadom a szót. Erre kevesebb, mint egy óránk lesz, mert utána a koordinátorok ülése kezdődik 17.30-tól. Nem muszáj persze egy teljes órán át vitázni erről. Ha hamarabb tudunk végezni, akkor hamarabb is végezhetünk. Minden estre előre bocsátom, hogy kevesebb, mint egy óránk van. Akik elmennek, azok kérem, hogy kint folytassák, és ne álljanak meg menet közben beszélgetni. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok hozzájárulni a csodához, azáltal, hogy 10 percet sem veszek igénybe felszólalásomhoz. Köszönöm, hogy meghívták a bizottságot. A 2009-es pályázati kiírás kapcsán az éves és a több éves TENTÉ programok ügyében. Két anyagot állítottunk össze a két témáról. Ezek bemutatják a kiválasztási eljárást és a nyertes pályázatokat, és azokat is, azokra is utal, amelyek ugyan pályáztak, de nem kaptak támogatást. A TNT programokban 2007 óta szokás már ez, hogy kiadjuk valamennyi közbeszerzési eljárás eredményeit, még mielőtt a projektek elkezdődhetnének. A december 7-i dátum lesz az, ahol átfordul a dolog a végrehajtásba, a pénzügyi osztály onnantól kezdve foglalkozik az ügyel, és a komitológiai eljárás is elindul. 2009-re három programot fogalmaztunk meg, az egyiket már elfogadták, sőt itt már a pénzügyi támogatás is megvan, a ez a gazdasági helyreállítás problémája. 500, ezer, 500 millió eurót kért a bizottság, ezt a parlament is jóvá hagyta, és ez a program így működhet, és a tenté is mm, hagyatkozhat erre. Tehát a gazdasági válság exit stratégiai között ez is ott lesz. A másik két program kisebb méretű, az egyik ugye a hagyományos éves munkaprogram 18 millióval, és 209 milliónk van a több éves programra, amelyek, amelyen belül a tengeri autópályákat és egyéb közlekedés menedzsment kérdéseket kell kialakítanunk, megoldanunk. Az eljárásról szólva, a kiválasztási eljárás meglehetősen nehéz volt idén, az éves programról beszélek. 80 milliónk volt a 2009-es program értelmében, a komitológiai eljárás eredményeképpen, és 96 igényt nyújtottak be, összesen 359 millió euró értékben, vagyis hát több mint négyszeres értékben. Két lépéses volt az értékelési és kiválasztási eljárás. Először egy külső értékelést végeztettünk el független szakértőkkel, akik az egyes programok, projektek előelemzését végezték el a tenté alapelvei alapján. Ezt a külső elemzést az jellemezte, hogy a 96-ot 59-re tudtuk csökkenteni, tehát a még versenyben levő pályázatok száma ennyi maradt. Ez még így is 246 millió eurónak felelt meg, tehát még mindig háromszor annyi pénz kellett volna, mint amennyi volt. Ezért a második fázisban az Európai Bizottság maga végezte el a további szűkítést a TNT végrehajtó ügynökséggel közösen, és az 59-ből 32-t csináltunk. Ahogy elmondtam, a 32 projekt van tehát benne ebben a kiadványban, a javasolt támogatási összegekkel együtt, és azzal az indoklással együtt, hogy miért ezek a projektek maradtak versenyben. Mellesleg a 32 projekt mindegyikét javasolták a külső szakértők is, tehát összhangban van a bizottság döntése a külső szakértőkével és a DigiTran és a Digi Environment is jóvá hagyta ezeket. Azokat a projekteket is megnevezzük, amelyeket elutasítottunk, vagy a külső szakértők, vagy a bizottság. Általában az elutasítás okai között az volt, hogy néha akár makacsul és fafejűen is minden kiírásban szereplő feltételt elvártunk a pályázóktól. Elutasítottuk azokat, amelyek az új környezeti szabályoknak nem felelnének meg, és ezután jöttek a költségvetés megfontolások, nem volt könnyű az eljárás, nagyon kevés a pénz, és nagyon nagy az igény e pénzre. ha más statisztikákat is megnézünk, hogy milyen típusú projekteket támogatunk, Nos, nagy részt idén tanulmányokat támogatunk, 72%-a 80 milliónak ilyen célra megy. Ez egyébként szerintem logikus dolog, hiszen a gazdasági újjáépítés, válságkezelés kapcsán projekteket kell megfogalmazni, amelyek kivezetnek abból, és tagállamok jogos, hogy most az elgondolkodás fázisában vannak, és az ilyen projektek lehetnek később nagyon hangsúlyosak, hasznosak abból a szempontból, hogy aztán tényleg ö, újra lábra álljon a gazdaság. Tehát, ahogy mondtam, 72%-at tanulmányokra fizetünk ki. A különböző közlekedési módusok lebontása úgy néz ki, hogy minden módus, főleg a szárazföldi közlekedésen belül a közúti és a vasúti közlekedés kapott pénzt, többiek talán kevesebbet, és ha nyertes programokat nézik, akkor elég sok légikikötő projekt volt ugyan, de ezek közül csak egy nyert pénzt, a légi közlekedés irányítása műfajban is egy projekt volt sikeres. Hét javaslat és öt sikeres pályázat volt. A különböző modalitások ügyében 11-ből 3, 37-ből 11 vasúti projektet támogattunk, mellesleg 35-ről 53%-ra növeltük a vasúti projektekre szánható pénzek arányát, szerintem nem rossz arány. A 23-ból 8-at tartottunk meg. that is, uh, broadly... Egy további kategóriában. Tehát az éves program elemzését uh, végül is elolvashatják, nem akarok további részletekbe bocsátkozni elolvashatják a brossúrában. De ha a kérdés van, persze szívesen válaszolok arra. Ha megengedik, akkor most a több éves programról beszélnék. Három területre vonatkozott ez. Autópályák, tengeri autópályák, ITS, RTIS 240-100 milliós támogatással. A tengeri autópályák volt az egyetlen olyan téma, ahol nem tudtuk felhasználni a pénzünket. Hat pályázat volt, és ezek közül csak egyet tudtunk támogatni. A külső szakértők is már kiszelektálták a többi ötöt. Általában azért, mert a tagállami hozzájárulások nem voltak megfelelőek, vagy nem voltak még kiéreleltek a projektek, vagy nem szereltek meg a tengeri autópálya projekt elvének. Tehát 12 milliót tudtunk csak 36-ból 30-ból elkölteni ezen a területen. Ez sajnálatos, mert a tengeri autópályáknak nagyobb jelentőséget szeretünk volna tulajdonítani. Most el kell gondolkodnunk azon, hogy ebből milyen következtetést kell levonnunk. Azt szeretnénk, hogy jövőre ez az terület célzottabban fogalmazódjék meg, és sikeresebbek legyenek a pályázók is. Tagállamok is ezt akarják. Az ITS ügyében három pályázat érkezett be, egyet tudunk támogatni ezek közül. Ez az EasyWay programnak a második fázisa egyébként, 2007 óta támogatjuk ezt. Most közeledik befejezéséhez. Örömmel támogatjuk a kettes fázist elmondanám, hogy a 100 millió elköltését azonban ex post tanulmányhoz kötjük, tehát megkapják, de el kell számolniuk a 100 millió második részével, mielőtt ezt megkapnák. A harmadik komponens az EITMS volt, az ERTMS. Ez a 2007-es programnak a harmadik kiírása, 60 millió volt az eredeti, 500 milliós program részeként. 52 pályázat 667 millióra érkezett be, 26-ot tudtunk támogatni, és így benne maradtunk a költségvetési keretben. Mi a következő lépés? Nos, a mai előadásom és eszmecsere után én megyek a pénzügyi bizottsághoz december 7-én, már nálunk a tanácsnál bizottságnál, és a komitológiai eljárás során reméljük, hogy sikerül a tagállamokkal megegyezni. Utána a parlament is megkapja ö, a szöveget, és januárra reméljük, hogy a parlament és mindhárom intézmény végül is meg tud egyezni majd ö, a TEN-T végrehajtó ügynökséggel közösen a végleges támogatási projektekben, támogatott projektekben. Ha még egy percet megenged elnök úr, akkor tájékoztatnám ezt a bizottságot a 2010-es munkaprogramunkról is, amelyet múlt héten mutattuk be a Financial Assistance Committee-nek, és most már komitológiai eljárás alatt áll. Két munkaprogramról van szó. Az egyik több éves, amely az információs rendszerekkel foglalkozik, 10 millió euró összegben, áprilisban lesz döntés erről, a, és a funkcionális légi légterek az egységes európai égbolt ügyében szerepel még itt a tagállamok által múlt héten elfogadott több éves programban, és lesz egy 2010-es éves program is, amely idén kicsit speciális, olyan értelemben, hogy két nagyon speciális pénzügyi eszközzel dolgozik, az LGTT-vel, amely az alacsony garanciájú pénzügyi eszköz, amelyet az beruházási bank talált ki a 2007-es költségvetési rendeleten belül 105 millió már megvolt, de további 50 milliót kértek, és úgy néz ki, hogy meg lesz ez. És új fejlemény, hogy idén a tenté költségvetését 80 millió euróval megfejeljük a híres Margaret alapból, amely egy tipikusan equity fund típusú alap, és a beruházási bank kezeli ezt is. Németországban, Franciaországban más neveket visel, de tudják, hogy ez van mögötte. Az Európai Unióból többen is hozzájárulnak, az olaszok, a lengyelek, nem tudom mindet felsorolni, de ez az úgynevezett Margarita alap, amelyel kapcsolatban a bizottság azt javasolja, hogy 80 milliót tegyünk még hozzá a tenti költségvetéséhez, és egy százalék értékben And we have with that, uh, a leverage... tőke mozgás legyen legalább 280 millió lesz több év alatt így a Margaritból a tentében, és 10 és 20 százalék között lesz a finanszírozás, és 1,5 és 2006 milliárd között lesz az összfinanszírozás. Ez jó hír és jól elköltött pénz lesz, úgy gondolom. Tehát a Margarit alap bevonása mindenképpen hasznos volt. Ez tehát eltérés az eddigi eljáráshoz képest. Ne vegy, nem maradjon ez megemlítetlen. megemlítetlen. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Paké úr. Nagyon hosszú a hozzászólók listáján, nem is meglepő ez. Az éves programok a Manchester Rail és eh, érintett, én magam is érdeklődésre figyelmezt. Itt nagyon is uh, göröngyös úton haladunk, ha használtam ezt a hasonlatot. Először is Gross úr szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok röviden szólni, hogy fél hatig lezárulhasson ez a vita. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a tájékoztatásért. Röviden uh, szólva, uh, úgy látom, hogy a a kiválasztási folyamat megfelelt annak, amit mi elképzeltünk, különösen a súlypontok megfelelőek. Közvetett módon a projektek kiválasztásánál úgy látom, hogy a közúti projektekből ugye csak 23-at támogatnak, tehát látszik, hogy itt a közlekedési módok hangsúlya eltulódott a támogatásnál. Amit az, a vita összességében érdekesnek találok, az az, hogy, hogy vannak tagállamok, amelyek olyan 50 százalékkal csökkentették a finanszírozását, de most mégis nagyon sok pályázattal indultak, és csodálkoznak, hogy nem kaptak támogatást. Minden ilyen elutasításnál talán emlékeztetni kellene arra, hogy az Európai Parlament mennyi pénzt kívánt és kért volna, és akkor mennyivel több nagyon érdekes projektet támogathatnánk, hiszen sok olyan támogatást is el kell utasítanunk, amely számomra érdekes projektet szolgált volna egy dolgot szeretnék még hozzátenni. Emlékszem még olyan időkre, amikor egy bizonyos elnöke a bizottságnak, Jacques Delors úr egy fehér könyvben beszélt a nagy munkálatokról, Grand Travóról, és hogy majd az Európát mennyire előre fogja vinni ez a terület, és hogy a gazdasági fejlődés szempontjából és Európa összekapcsolódásának szempontjából mennyire fontos ez a terület, és ha most megértjük, hogy a gazdaság élénkítő program keretében egy centesen kap több pénzt a közlekedés, ha, mint egyébként is előirányzott lett volna, akkor úgy gondolom, legfőbb ideje annak, hogy a bizottságban mégiscsak tudatosodjon az, hogy a szállítás, a mobilitás, a közlekedés és az ezzel kapcsolatos projektek egy része nagyon is az uniós szintű fejlődéshez hozzájárulhat, méghozzá nagyon pozitív módon járulhat hozzá a fejlődéshez, és ott száz százalékosan beleillenek a gazdaság élénkítő programba, és nem szabadna csak a már eleve csökkentett források ennek rendelkezésünkre. Összességében, amit mondani szerettem volna ezzel kapcsolatban. Ezért van úgy gondolom, hogy a magyarázatok a programmal kapcsolatban nagyon érdekesek voltak. Azt gondolom, hogy 75%-ban tanulmányok, elnézős 72%-ban látom most pontosan, kívánják a forrásokat tanulmányok készítésére fordítani. Mit történik azokkal a forrásokkal, amelyeket már korábban is erre a célra elkülönítettek, és aztán végül nem születtek tanulmányok, amik egész egyszerűen uniós forrásokat projektekbe öltek, vagy előirányoztak projektekre, és aztán azt követően semmiféle lépés nem tett a projektek megvalósításának érdekében. Köszönöm szépen! milliárdokat fizethetnénk, ha megtalálnánk ezt a pénzt. Alkatrai úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Matyó teljes mértékben támogatom. Nekem is az a benyomásom, hogy a projektek kiválasztásánál tulajdonképpen minden jól ment, legalábbis ami a különböző közlekedési módokra közlemények módokra történő elosztását a projekteknek, így a vasút például többlet támogatásnak örvendhet. Aztán láthatjuk, hogy nyugaton elsősorban a busz közlekedés támogatta, hiszen ezzel ez a a vasutat is támogatja a TGV Vesztet, és például, de akár csak Matyő, én is meglepődtem azon, ami ezten következett, hiszen a élénkető program keretében már elhatároztuk azt, hogy bizonyos forrásokat korábban rendelkezésre bocsátunk, nem feltétlenül már a mai napon, de ez mégis csak azt jelenteni, hogy a programozási időszak végére, tehát a finanszírozási időszak végére kifogyunk a forrásokból, és nem tudunk már pénzt osztani. Tehát most komolyan foglalkozunk el ezzel a kérdéssel, hogy hogyan akadályozhatnánk ezt meg. Tehát, hogy akkor is szükségünk lesz a pénzügyi forrásokra, a transeurópai európai szeretesi hálózatra, amikor a végére érünk ennek az időszaknak. A több évi programozás esetében természetesen kapcsolatokat kell teremtenünk, a jövőre is tekintenünk kell, az európai projekteket természetesen feltétlenül támogatnunk kell de ezzel párhuzamosan lenne még egy kérdésem, méghozzá a Margarit alappal kapcsolatban, amelyről szó esett. Én nem ismerem ezt az alapot, számomra ez újdonság, és felmerült bennem a kérdés, hogy ez az alap, hogy is mondjam, talán kompenzáció lehetne akkor, amikor a programozási időszak végén már kifolytunk a forrásokból és a szállítás területén is bevethetnénk ezeket a forrásokat, hogy akkor a jövőben is még legyen pénz az európai befektetések finanszírozására. Köszönöm szépen! Úgy hogy az ALDE, ez uh, kipipálva Lichtenberger asszony, aztán Meissner asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen! a prezentációját. Számomra mindig nagyon érdekes az, hogy aztán a konkrét példákat látom, hogy végülis hova jutott el a pénz végső soron, és ezzel kapcsolatban szeretnék pár dolgot megemlíteni hiszen állandóan a híres tengeri autópályákról beszélünk, a Motorways of the Seas-ről, de hát történő, nagyon kevés történ. Világos számomra, hogy nagyon sok bürokratív akadályt kell elhárítani, és a nemzeti érdekek és néha ellene szólnak, és általában a tagállamok nem kedvelik ezt a projektet. De mégiscsak szeretném, hogyha időt szállunk arra, hogy ezt elemezzük. Mit beszélünk évek óta erről a nagyszerű projektről, amelyet én is nagyszerűnek találok, és a valóságban pedig alig történik valami, illetve olyan, olyan projektterveket nyújtanak be, amelyek minden kritikán aluljak. Tehát most már ezek a buborékokkal, ez a légvárakkal fel, fel kell hagynunk, és cselekednünk el És ezen kívül az a benyomás, hogy vannak bizonyos fiók projektek, a tagállamok minden lehetséges alkalma óra és óra előrántják a fiókból, és benyújtják. Ismételt és ismételten visszatérnek ezek a projektek, körbejárnak. Nem lehetne bevezetni valamit, hogy azt mondjuk, oké, okay, ez a projekt már háromszor, ötször bejutásra került a bizottság, visszautasította, nem elfogadható a számukra, és tovább nem fogjuk az 560. bizottságnak is előterjeszteni, nem fog foglalkozni tovább ezzel a bizottság, hiszen így fennáll továbbra is a remény, hogy ha még marad egy kis pénz, akkor bármiféle hülyeségre meg lehet azt kapni, és akkor újra és újra benyújtják ezeket a használatatlan projektterveket. Néha öm, nemzeti érdekek állnak el mögött, ezt érthetem, inkább az, öm, az az uniós elutasítást várják meg, és akkor nem kell saját maguknak nemet mondani a projektre, de szerettem volna erre is választ kapni. És aztán a másik dolog, amely különösen szívügyem, az az, hogy a transzeurópai hálózatokról már érkezett egy felülvizsgálati jelentés, én is részt vettem ebben, a plenáris is szavazat erről, méghozzá arra vonatkozóan, hogy meghatároznak, milyen regionális források folynak bele ezekbe a projektekbe, azokba a projektekbe, amelyek minket is érintenek, hogy összességében átlássuk a képet. Ezeknek a projekteknek e, e, e, egy részét ugye joggal elutasítottak, és ezt a regionális szinten mégiscsak finanszírozzák őket. Tehát itt Windows, shopping egyik a helyről a másikhoz futnak, hogyha egyik helyen a kritériumoknak nem feleltek meg, és elutasították, akkor megpróbálják a másik fórumon. Ez számunkra valóban értelmetlenek tűn. Hát itt a támogatói profik kapják meg a pénzt, nem pedig azok, akik valóban jó pályázatokat dolgoznak ki. És aztán lennének még kérdéseim. Az egyes történetek, projektekkel kapcsolatban, például a az England Waterways-nél is van egy projekt. Ezek a projekt üzemeltetői mindig hangsúlyozták, hogy ők uniós források nélkül fogják finanszírozni. Ez már e, nem így van, ők és most pénzt szeretnének. Azt mondták mindig, hogy nekünk nem kell uniós pénz a többieknek, kell, de nekünk nincs erre szükség. De akkor most mi az igazság? E, nagyon érdekes lehet egy ilyen eset. És aztán feltűnt számomra is, ahol nagyon sok vagy számos közúti alagút kap újból támogatását Európában, több tízezer ilyen alagút áll rendelkezésre. Hogyha ezeket elkezdjük támogatni, akkor már semmi más nem építünk, csak alagutakat. Tehát szeretnék tájékoztást kapni, hogy a döntések itt miért születtek ilyen formán. És aztán a Margaret alapról szeretnék többet találni, mi a célja ennek, hogy most ilyen spekulációs üzletekbe folyik a pénz, minden esetre számomra ez nagyon érdekes lenne. Szektortől. Messner asszony asszal. Igen, a Margaret alappal kapcsolatban is csatlakoznék. Automatikusan azt gondoltam, hogy ez valami Dán ügy, hiszen van a Margarit útvonal a turisták számára, de hát ez valami egészen más dolog, majd ezt tisztázzuk később. Sok minden elhangzott már, természetesen közlekedési politikusként mindig azt kívánjuk, hogy legyen több pénz a projektekre, amelyeket benyújt el, hiszen tudjuk, hogy a belső piac nagy részt a közlekedési hálózattól függ, és fontos lenne, hogy a közlekedési folyosókat tökéletesítsük, véglegesítsük. Úgy gondolom, hogy a projektek kiválasztása nagyon megfelelően történt, az intermodalitásra is figyeltek. Ugye intermodális módközi közlekedés szeretnénk támogatni, szeretnénk látni, és hogy mi történik. A Lichtenberger azt említett a Motorways of the Sea, a tengeri autópályákat. Érdekes lenne, hogy nem lehetne ide még több pénzt befektetni és finanszírozni ezeket. Mindig nehéz ugyanakkor döntést hozni, hogy mi támogatandó és mi nem. Úgy gondolom, hogy ez a, válogatás megfelelő, de Lichtenberg asszonynak mondanám még, hogy igen, valóban vannak olyan javaslatok, amelyek újra és újra benyújtásra kerül nemzeti érdekből, talán ezeket el kéne utasítani, de érdekes lenne megnézni, hogy konkrétan milyen javaslatokról van szó, mely tagállamok nyújtják be ezeket a javaslatokat, hiszen általánosságban lehet, hogy valóban arról van szó, hogy bizonyos javaslatok még nem olyan sürgősek, de ezért nem kapnak támogatást, de mégis csak értelmesek, és akkor meg később valóban támogatandók lehetnek az alsó százországi parlamentben, ahol korábban dolgoztam, ott valóban így volt, hogy időileg még nem érett meg a projekt, de mégiscsak támogatandó, és ezért újra és újra be lehet nyújtani. De kérdés, hogy most akkor nemzeti érdekek állnak a háttérben, mert akkor valóban nem muszáj uniós szinten támogatni, mert nem biztos, hogy előre visz minket. Szerintem ez lenne a jó kritérium, ez alapján dönthetjük, hogy valóban a, a az uniós közlekedési politikát szolgálja az adott projekt vagy sem. Egyébként azt gondolom már nagyon sok minden elhangzott, a frakcióm nevében úgy gondolom ezzel is zárhatom a kérdést. Köszönöm szépen. Kantyan Kancsán úr? Kancsán úr? Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon jó, hogy beszélhetünk a TENTÉK programozásáról több éves programozásáról. Talán a Margerit alapból kéne kiindulni. Meggyőződésem, hogy az, infrastruktúr, az infrastruktúrák finanszírozásának módja helyén való. Azt látom, hogy nem annyira tehát nem fokozatosan kéne kihúzni bizonyos kezdeményezéseket és lemondani róluk. Nem. Sokkal jobb lenne, hogyha Margaritból indulnánk ki, jó lenne, hogyha komoly összegeket fordítanánk ebből a, ebből a forrásból az infrastruktúrákra. Tehát nem csak aktívan kell részt venni az equity alapokban, akár a projektnek egészen a végéig, hanem az equity alapnak, az equitynek, tehát a magántőkének konkrétan is részt kell venni a, a, az alapban. Nagyon fontos, hogy egészen nyilvánvalóanak legyenek a célkitűzéseink, a projektjeink, mit támogatunk, és el kell választani a prioritást élvező projekteket a megvalósítás módjától, rendszerétől. Kiváló megvalósítási rendszer ez, igazi társfinanszírozóssal, a public-private partnershipekkel. Azt kérném a elkövetkezendő ülések alkalmával, amikor már többször is beszélünk erről a témáról. Tehát azt kérném a bizottságtól, hogy ezt az eszközt sokkal többet használja, és próbálja így finanszírozni az építkezéseket. Szerintem a Margarit Alaban az olasz Casa dei Depositi is részt vállalt, ezt nem látom, és még a Greenfield projektek esetében sem látom. Engem máshogy tájékoztattak, mint ami itt szerepel, nem tudom mi az igazság, de jó lenne, hogyha minden, hogy jó lenne, hogyha nem csak közpénzek, hanem tőke is szerepelne ebben az alapban. Köszönöm, Ajala Szender Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet mondok a bizottságnak, gratulálok nekik ahhoz, hogy egy ilyen nehéz feladatot véghez vittek, és elég jó eredménnyel azt gondolom. Alkalmunk nyílunk arra, hogy a valódi prioritásokra koncentráljunk. Tudom, hogy Paké úr kapacitása végfelem, de azért mégis hadd beszéljek a kihívásokról. Először is új finanszírozás kidolgozása, a hálózatok átvizsgálása, újra gondolása. Nos, az lenne a kérdésem, hogy vajon az éves és több éves programokat, alapokat, tanulmányokat, egyéb projekteket, amelyeket az európai büdzséből finanszírozunk. Nos, kérdezem, hogy mindezeket figyelembe véve, vajon a közvetlen kihívásaink felé haladunk itt? Tehát a, milyen ívet ír le mindez? Aztán elhangzott az, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem vesznek részt a társfinanszírozásban, aztán plusz pénzeket költenek, hát nyilván ilyen eseteket ki kéne kerülni. Azt kérném Paké úrtól, hogy kicsit jobban magyarázza meg, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni ezeket a projekteket, tehát hogyan lehet a kockázatokat lecsökkenteni. Nyilván tanulmányok is, a tanulmányok is segítenek ebben. Emlékszem a tentékre vonatkozó szabályozásra, szeretném, hogyha a bizottság egy kicsit jobban elmagyarázná, hogy, hogy, hogy a tanulmányok mennyiben segítenek abban, hogy a tentével kapcsolatos hálózatok kockázatait lecsökkentsék. A Margarit alappal kapcsolatban egyetérték Kancsar úrral, nyilván a közlekedési hálózatoknak is itt szerepet kell adni. Kérdezem az elnök úrtól, hogy elképzelhető-e, hogy egy bemutató előadást hallgassunk meg valamelyik nap az alapról, illetve a fenntartható fejlődésről, hogy hogyan lehetne a, fel, a közlekedési rendszerek fenntartató fejlődését ebből támogatni. Lehet, hogy már volt ilyen, csak én lemaradtam róla, de nagyon örülnék neki, hogyha még egyszer, vagy először sor kerülne erre. Az Inzibéi projekttel kapcsolatban örülök nagyon annak, hogy, hogy a finanszírozást jóvá hagyták, elfogadták. Az egyes fázis kiértékelésére nincs szükség ezelőtt, vagy nem lett volna szükség ezelőtt? Hogy is van itt az ütemterv? Köszönöm szépen, hogy az elnök Liberacki úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt szeretném elmondani, hogy világosan leszögeztük, hogy mik a prioritást képező területek, témák, nagyon óvatosan választottuk ezeket ki. A hatodik oldalon a prioritások listáját láthatjuk, és hogy melyik prioritás milyen összközt kapott. Említette, hogy 370 milliónk 370 millióból 356 milliót osztottunk szét, az azt jelenti, hogy van még 13 milliónk? Mi lesz ennek a sorsa? Nincs olyan projekt, amit, amit ebből uh, támogatni lehetne? Ha lenne ilyen, akkor gondolkozzunk el. 12 olasz projektünk van, 12 spanyol, Lengyelországnak viszont csak három, három projektje van, bár ezek, ennek, a, ennek a kiterjedése eltér a spanyol projektétől, spanyol projektekétől. Tehát komoly szükségletek vannak, és nagyon sok projektet támogatnak. Kérdezem, hogy hogyan értékeli ezt. Örülök annak, hogy Olaszország 69 millió finanszírozást igényelt, és Lengyelország csak 6,3 millió euróra pályázott. Kérdezném, hogy itt mi a bizottság javaslat, illetve mi a bizottság szerepe? Ugye pályázatokat írnak a tagállamok, a külső szakértők ezt kiértékelik. Mit csinál a bizottság? A bizottság egész egyszerűen rábólint arra, amit a külső szakértő mond, és kinyomtat néhány szép brosúr, ez Vajon elég aktív szerepet vállal a folyamatban a bizottság? Ez a kérdése. Elnök, köszönöm. tika asszony. Um, atrag atenția asupra câtorva elemente importante. Szeretnék néhány fontos elemre eh, hivatkozni. Egyrészt megállapíthatjuk, hogy, hogy ezek az források a 2009-es évre, illetve a a több éves program keretében kerülnek elosztásra, tehát kb. 50 millió eurót osztunk el eh, egy része a pénznek a hitelező garanciáit fedezett. 5,7 millió eurót kérvényeztek, és kérdés, hogy 2010-től 2013-ig kb. 1 milliárd euró marad a TENTI projektekre. Tehát kb. 240 millió euró évente. Ha most a finanszírozási terveket megvizsgáljuk az infrastruktúra terület, akkor láthatjuk, hogy ez a pénz semmire sem elég gyakorlatilag. Ezért kérdezném a bizottságtól, hogy a közlekedés terén mit kíván tenni ezzel a költségvetéssel. És akkor az elnök figyelmébe ajánlanám, hogy érdekes lehetne, hogyha ez a szakbizottság, a közlekedés és idegenforgalmi szakbizottság a jövő évnek mondjuk az első felében ezt majd cserélt szervezne a nemzeti parlamentekkel, hogy közösen emlékedjünk a források, a strukturális alapokból származó források felhasználásának felülvizsgálatára, hiszen ezen az egyetlen módja annak, hogy a tagállamok is részt vegyenek abban, hogy az operatív programokat átdolgozzuk, és adott esetben több forrást ö, különítsünk el az infrastruktúrális közlekedési projektekre. És most rátérnék a kiválasztási eljárásra. Kérném a bizottságot, és talán jó lenne, hogyha a tagállamok is odafigyelnének erre. De arra van szó, hogy a, a tenté oldal elérhetőségére van szó, a honlap elérhetőségére. Jó lenne, azokat a projekteket is megneveznék ezen a honlapon, amelyek kiválasztásra kerültek. És én itt most a pályázatok tartalmára úgy gondolok, hiszen biztos vannak olyan tagállamok, amelyek eddig nem tudtak olyan projektet benyújtani, amely támogatás is nyert volna, és ezek a tagállamok most akkor megvizsgálhatnák, hogy az előző években mely projektek nyertek támogatást, milyen ö, ö, finanszírozási mértékben, és így tovább. És most rátérnek még a két döntésre, az éves program és a több éves programra született döntése, és természetesen Románia esetét kívánom kiemelni. Megállapítottam, hogy a 2009-es éves programban Románia nem nyújtott be pályázatokat, de a több éves programozás keretében nyújtott be projekteket, például a Motorways of the Sea, a Fekete-tengeri a tengeri autópályával kapcsolatban nyújtott be egy projektet Románia. És lehet, hogy ez egy kicsit fura eh, ez az ábrázolás, hiszen itt arról volt szó, hogy mivel a régióban a többi projekt miatt, tehát amiatt a további projekteket támogatnak ebben a térségben, ez az adott Fekete-tengeri projekt nem kap támogatást. Pedig hát ez többletértékkel bírt volna. Ez, ez szerintem téves megítélés. Az, hogy most akkor a Fekete-tengeri régióban egyetlen egy projekt se kerüljen támogatásra, ez téves, hiszen Bulgária és Románia számára ez a régió nagyon is fontos. Jó lenne éppen ezért, hogyha kezdettől fogva belefolyhatnánk e, ebbe, és jó lenne, hogyha kezdettől fogva a e, Fekete-tengernél egy-egy projekt támogatásra kerülne, és akkor további projektek is születhetnének, és ez teremtene többletértéket. A Fekete-tenger számukra tett döntő jelentőség, és ez a döntés, hogy itt ne kerüljön támogatásra a projekt, számomra nagyon tévesek tűnik. És akkor végezetül a Margaret alapra is rátérnék. A klímaváltozás következménye elleni harca, ra szeretnének fordítani forrásokat ebből az alapból, illetve széndiokszid kibocsátás csökkentésére, tehát itt az ökológiai közlekedés számára kívánnak forrásokat rendelkezésre bocsátani ebből az alapból, és ezzel a közlekedésből származó kibocsátást csökkenteni. Köszönöm szépen, Tika Vassza! Én magam is szólnék néhány szót. Én magam is szólnék néhány szót mindenképpen átrágom majd magam ezen a két dokumentumot. Illetve hát végig rágtam már magam négyszer is, és egyetlen ö, sikeres ír projektet sem találtam. Liberalski úr három lengyel projektet említett, de ez a három projekt pont hárommal több, mint amennyi itt az Egyesült Királyság kapott. Aztán Tikau asszony említette, hogy mi a helyzet a Fekete-tengeri régióval, nem tudom, hogy ez Románia hibája, vagy eh, az a dolgok alakulása Románia hibája, vagy az Egyesült Királyság, Királyság hibája, hogy nem jelentkeztünk, nem pályáztuk. Minden esetre mi pályáztunk, aztán semmit nem kaptunk. a 90 es Manchesteri közlekedési dugó övezettel kapcsolatos projekt is nemet kapott. Nyilván a németek is gondolnak erre. Azt mondják erre, hogy ez lehetetlen. Nem igazán értem, hogy mi emögött a logika, a, ö, olasz és spanyol kollégáim nagy szavakkal nyilatkoznak önökről, mások viszont sokkal kevésbé vannak elismerő véleményen. Nem örülök, nem örülök, őszintén szólva az önök döntéseinek. Liberack úr föltette a kérdést, hogy egész egyszerűen rábolintanak-e a külső szakértők véleményére, és ennyiben kimerül az önök munkája. De nyilván nem, mert a 921-es pénzt például azt mondták a szakértők, hogy ezt támogatni kéne. De, és hogyha valaki öt év múlva plusz, még plusz pénzeket kér, hát erről van szó, ez a dolog lényege. Én nagyon csalódott vagyok és nagyon sajnálatra méltó, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek egyáltalán nem profitálnak ebből. Az én tagállamom sem. Észak-Írország ugye elvileg az Egyesült Királyság része, de hál' Istennek földrajzilag Írországhoz kapcsolódik, így legalább valamit profitál ebből és szerintem a 9021 es útszakasszal vagy projekttel kapcsolatos döntés mindenképpen katasztrofális. Most a bizottság képviselőjének adnám vissza a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Próbálok sorrendben válaszolni kérdésekre, nem fordított sorrendben, hanem sorrendben. Elnök, jó, beszéljen vegye őket sorrendben, de ne gondolja azt, hogy fél hatkor elengedem ön, önt úgy, hogy nem válaszol az én kérdésemre. Jó, elnök úr, akkor rövid leszek, velős, és minden kérdésre válaszolok az önére is. Többen felvetették a tanulmányok nyomon követését, tehát a finanszírozott tanulmányok nyomon, nyomon követését. Ugye idén említettem, hogy különösen sok volt a tanulmányunk. Mindenképpen hasznos lenne, hogy ha a finanszírozott tanulmányokról egy áttekintést készítenénk, mondjuk a 2020-as időszakra vonatkozóan, és ezeknek a nyomon követését nem tudok statisztikai statisztikákat adni, de mindenképp érdekes lenne. Szabályozási szempontból nincs arra kötelezettsége a tagállamoknak egy tanulmány végeztével vagy lezártával, hogy meg is valósítsa a munkálatokat. De ezek nem a fióknak készült tanulmányok, hanem előkészítő munka, például a Lyon-Torinói alagút esetében is, és eh, esetenként előfordul, hogy több 100 millió eurót fordítunk ezekre a tanulmányokra, az előkészítő munkákra, hogy a feltáró alagutak ö, építését előkészítsük, amelyek majd segítik a fő alagút megépítését. Úgyhogy nagyobb projektek esetében, esetében az előkészítés nagyon nagy volumenű. Hasznos a felvetés. Készítünk majd egy összefoglaló áttekintést, és ezt elküldjük a szakbizottságnak. A programok vége felé járunk, ezt is többen említették már nagyon kevés összeg maradt fel, tehát összességében kevesebb, mint egy millió. Kevesebb, mint egy milliárd a gazdaság élénkítő tervel összevetve, azért ez komoly összeg. Megnézzük a 2000 tízes programra vonatkozó részeket, illetve a több éves programot, 5 milliárdját, ezt majd jövőben vizsgáljuk felül. Reméljük, hogy a finanszírozásnak csak kis része késlekedik, de hát azért van ez, mert a munkák maguk is késlekednek, tehát az építkezés maga is van olyan finanszírozás, amit ismételten rendelkezésre kell bocsátani, és eh, személy, remélem, hogy ki tudjuk mutatni majd, hogy a tentére fordított pénzeket, a, pénzeket a lehető legjobban kezeljük jó kezekben van, jól használják fel őket, és hogyha a tagállamok nem tudják ezt eh, felhasználni, akkor a program során ezt máshol újra hasznosítjuk. 2010-ben a tagállamoknak és önöknek is be tudjuk mutatni, hogy a program vége felé mi maradt, meg milyen pénz, és ez mindenképpen a 2011, 12 és 13-as prioritások kijelöléseként figyelembe veszük, a Loan Guarantee Instrumentet, tehát a, az Európai Beruházási Bank hitel garancia eszközét is, eszközére is vonatkozik, ahogy ezt korábban említettem, én is sajnálatosnak tartom, hogy nem nem igazán kiegyensúlyozott tagállamok szempontjából az eredmény, a projektek kiosztásának, finanszírozásának eredménye, remélem, hogy ezen változtatni tudunk, és a legközelebbi periódusban jobb lesz az eredmény. A bizottság mindenképpen a tengeri autópályák gondolatát tovább fogja mélyíteni. Az intelligens közlekedési rendszereknél a harmadik pályázatot fogjuk kiírni. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az Easy Way nél is e, erre kerül sor. Az Easy Way első fázisának végén, vége után egy ex post értékelésre került sor, és utána születik meg a döntés a második fázis finanszírozásáról. De hát a pályázatokat már kiválasztottuk, Eh, ugyanakkor ezzel csak eh, egyfajta plafon értéki, hát egy maximális érték, hogy pontosan mennyit kapnak a projektek, az később derül ki. Először, mint említettem, le kell zárni az első fázis értékelését. Aztán tehát említettem a long guarantee-t, a tengeri autópályákat, aztán az intelligens eh, közlekedési rendszerek, az ITS, megnézzük, hogy az éves program, a munkaprogramból mennyi pénz maradt hátra, mennyi pénz marad meg. Ez valószínűleg egy kis összeg, tehát az éves büdzsé egy kis összeg, de a tagállamok elég jól használják ezt fel. Hogyha egy tanulmány nem feltétlenül szükség. Eh, de a tanulmányoknál el kell mondjam azt, hogy a társfinanszírozási arányunk 50%-os, úgyhogy ezt eh, gyakran kérik a tagállamok, gyakran használják. Remélem, hogy a 2010 es 11-es, 12-es, 13-as éves programoknál is így marad ez. Nos, ez még mindig nem túl sok. És 2010-2013 között nagyon kemény döntéseket kell majd hoznunk. Remélem, hogy mindenki számára világos, hogy a TNT projektek iránt nagy az érdeklődés, és hát nincs arányban a tagállamok által kért összeg a jelen rendelkezésáról. Nem tudom, hogy ez a mostani pénzügyi terv felülvizsgálatánál ad majd lehetőséget a korrekcióra, vagy a következő pénzügyi tervnél, de mindenképpen el kell mondjuk, hogy ennek a programnak hogy ez a program túl mutat a közlekedési célkitűzéseken. Említették, hogy hát elég jó ezeknek a szakpolitikai célkitűzéseknek a megvalósítása. Aztán nagyon örülnénk annak is, hogy egy harmadik RTMS er felhívást írnának ki. 2011-ben kerül erre valószínűleg sor. És így ez könnyebben, ez a projekt könnyebben megvalósítható lesz, könnyebben megvalósíthatóak lesznek az ezzel kapcsolatos folyosók. A Margaritra is többen utaltak, ez egy olyan magántőke alap, amelyet az Európai Beruházási Bank javasolt, több tagállam is támogatja. Az olasz intézményt, pénzintézményt nem említettem, amire utalás történt. Casa dei Depositi, de valóban ide tartozik ez is. Fejből nem tudom mindegyiket, mindegyik pénzintézményt. Egyébként azért is nem teljesen isteni, még mindig nyitott ez a, ez a pályázat, úgyhogy akár több tagállam is bekapcsolódhat még a Margaret alapba. A cél az, hogy másfél milliárd eurónyi tőke álljon rendelkezésre különböző teneknél, tehát energiahálózatnál és közlekedésben is. Úgyhogy próbálunk olyan projekteket megcélozni, amelyek hatékonyabbá teszik az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásunkat. A Margarit természetesen nem helyettesíteni, helyettesíti a tentéket, a tenték finanszírozását, ezt le kell szögezni. De a 80 milliónyi összeg az alap és a bizottság közötti egyezmény értelmében legalább 280 milliónyi tentés finanszírozásnak felel majd meg, tehát 80 millió equityhez 280 milliónyi finanszírozás. Ez azt jelenti, hogy körülbelül másfél milliárdnyi tentés befektetésre kerül majd sor. Nem helyettesíti tehát a Margita a margarita tentéket, de mindenképpen jót tesz neki. Ezek általában public-private partnership-ek, mondom, nem helyettesíti a TNT projekteket finanszírozását. Do we have a win- hogy valóban window shoppingról van ez szó, ahogy Mesnászor felvetette, szerintem nincs erről szó, ugyanis a tanulmányokat nem a regionális alapból finanszírozzuk, és akik nem kaphatnak támogatást a regionális alapból, azok nem jönnek hozzánk, mert nincs átfedés a kettő között. Tehát lehet, hogy adott esetben egyes konkrét programok esetében ez előfordult, de biztos, hogy ezt nem lehet ö, ö, kiterjeszteni. Ö, a TNT, még hogyha el is utasít projekteket, és most elnök úrnak is válaszolok egy kicsit, attól még nagyon is hasznos, jól működő program. A, program, a projektek egyik részét azért utasítjuk el, mert a külső szakértők vagy mi úgy ítéljük, hogy nem eléggé érettek, vagy pedig nem felelnek meg azon prioritás listáknak, amelyeket a bizottságnak be kell tartatnia. A Manchesteri eset is ilyen ezzel remélem, hogy válaszoltam arra is, hogy mi automatikusan fogadjuk el a külső szakértők véleményét. Nem. Számítunk rájuk, építünk rájuk. A TENTÉ végrehajtó ügynökség garantálja a szakszerűséget és a transzparenciát, de még a külső szakértők szűkítő tevékenység után is mindig háromszoros pénzigény van a pénzre, tehát kénytelenek vagyunk még tovább szűkíteni a kört, minőségi, közlekedés, politikai prioritási alapon, és az eredmény azért úgy gondolom, a kiválasztás eredménye mégiscsak jó és megbízható. Nagyon sok kézen megy át, és az sajnos viszont nem kritérium, hogy földrajzi egyensúly legyen. Minden évben vannak országok, akik nem kapnak támogatást, és a jövőben is lesznek minden évben országok, akik kimaradnak. A projektek önértéke számít, és nem az, hogy melyik ország nyújtotta be őket. Ö, hogy hozzunk-e létre olyan szabályt, hogy ne lehessen benyújtani újra egy projektet, ezt nem tervezzük valóban meg lehet kerülni a jelenlegi szabályokat is, de egy ilyen szabályt is meg lehetne kerülni, mert eh, ki tudja az definiálni, hogy mennyi módosítás után ugyanaz vagy más már egy projekt. Eddig is így volt ez, hogy komponenseket eh, kicserélnek, és megpróbálják újra benyújtani a projektet. Ezt nem tudjuk kizárni, és nem, nincs rá kritérium sem. De tudunk a problémáról, és figyeljük azért. Remélem nem felejtettem válaszolni bizonyos kérdésekre. A Margarita kapcsolatban több javaslat született. Az elhangzottakat mind tudjuk támogatni, illetve készek vagyunk önöknek további tájékoztatást adni az alapról, és felmerült az Európai Beruházási Bank neve is, valóban a Margaretnak a hátterében az RB, EBB áll, és nyilván az ő embereik is megkérdezhetők. Azt hiszem, hogy akkor most már csak a tengeri autópályákról kell beszélnem. Sajnálatosnak tartom, és ezt már elmondtam, hogy csak egy volt sikeres a hat benyújtott pályázat közül, és ez az, amiért nem tudtuk a 370 milliót elkölteni, illetve a 30 millióból csak 17 milliót. Ezek persze csak hozzávetőleges értékek, a kiválasztási eljárás még nem ért el a végét. A költségvetési hatóságnak ezt majd még le kell bontania éves kifizetési és kötelezettségvállalási sorokra. Pénz nem vészel, 2009-ben amit nem tudtunk támogatni, az esélyt kaphat 2010-ben, és ha megmaradt pénz, azt átvisszük a következő évre. Nyilván ez nem cél, hogy pénz maradjon meg, de ha megmarad, és valószínűleg megmarad, akkor azt 2010-ben lehet felhasználni. A Fekete-tengerről szólnék még a tengeri autópályák kapcsán. Bár minden Európai Uniós tengeri térségre igaz el. Valóban, igaz ez, valóban sok jó elem volt ebben a projektben, de nem lehetett végül elfogadni. A bizottság azon a véleményen volt, hogy el kell fogadnunk a külső szakértők véleményét, ha már egyszer őket megbíztuk ezzel, ők transzparens és szakszerű eljárásban mondták azt, hogy ez nem elég jó. A külső szakértők egyébként azért utasították el ezt a projektet, és ezt le is írták további részletekkel is tudok számolni, hogyha érdekli önöket, de le van írva ott a projekt mögött, hogy miért utasították el. Ez egyébként jó gondolat mentén megfogalmazódott, de nem elég jó projektet. Rendszeresen egyébként tájékoztattuk és tájékoztatjuk a tagállamokat a külső szakértők véleményéről, tehát részletesen megkapják az elutasítás indoklását is, akár pro, akár kontra a döntés. Ezzel reméljük egy kicsit segíteni is őket abban, hogy évről évre javuljanak a projektek, és ez egyébként így is van, próbáljuk ezt is mérni, és egyértelműen egyre jobb projekteket nyújtanak be a tagállamok, és mindig egyre többet tudunk támogatni is. Az Egyesült Királysági témáról elnök úr részben már beszéltem, ez Észak-Írországhoz kapcsolódott, három-négy ilyet is elutasítottunk. Ön azt mondta, hogy az Egyesült Királyságnak ideje lenne felébredni, ezzel egyetértek, de a gazdasági újjáépítési projektben, ahol 500 millió van, ott viszont nagyon sok pénzt elnyert az Egyesült Királyság. Tehát úgy érzem, hogy az angol pályázók főleg erre a gazdasági újjáépítési pénzre pályáztak, mert erre jól pályáztak, jelentős pénzeket kaptak önök. Ha megengedi, akkor pedig konkrétan erről a projektről szólva, a 921-es számú Manchesterre vonatkozó tanulmány. Nagyon korai fázisú a projekt megfogalmazása, vagyis éretlen. Tehát lehet, hogy hasznos egy ilyen tanulmány, de még nem kiforrott, mondják a szakértők, és, és a tanulmány továbbvívő hatását hoz képest az igényelt pénz soknak találták a szakértők. És hát ha választani kell projektek közül, akkor ö, olyanokat választunk, amelyeknek ö, több hatása lehet a, a környékre. Más projektek más tagállamokban is kerültek elutasításra ilyen ö, elutasításra. Ö, tudom, hogy ez lehet, hogy nem győzi meg, de gondoljon bele, hogy több mint 50 projekttel kellett foglalkozni a bizottságnak, és ötödére, harmadára kellett csökkentenünk a projektek összeg, a pénzösszegszerű értékét, és hát sokan, sokat dolgoztak azon, hogy eldöntsék, hogy melyek a legmeggyőzőbb projektek. Köszönöm szépen, válaszát. <laughs> El kell, hogy fogadjam a választ, még hogyha szerintem ö, ö, kidobhatjuk az ablakon az egészet. Ö, majd megnézem, hogy mennyit kapunk a másik alapból. Ennyit tehát erről. Most a koordinátor külésére térünk rá. <laughs>